Kedves kollégák, jó napot kívánok! Na, nagyon kevés az időnk, nincs sok időnk, el kell kezdeni a munkánkat, még akkor is, hogyha nincs mindenki itt jelen a teremben. De nagyon sok szakértőt meghívtunk, és mindenképpen meg kell őket hallgatni, és eszmecserére is kerül majd sor. A nyilvános meghallgatás az EU és az öpöl menti együttműködés tanács közötti kapcsolatokról szól. Az alelnökünk, kollégánk Dominik Bodis úr egy jelentést ír Mário Dávid kollégával e témában a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére. Nagyon ellentmondásos az a helyzet, hogy ez a világ ezen régiója, amely nagyon fontos stratégiai szempontból, ugyanis a Közel-Keleti problémákkal kapcsolatos aspektusokhoz nagyon közel áll ez az egész régió, tehát politikai szempontból fontos, és tudjuk, hogy már 20 éve próbálunk az öbölmenti országokkal egy szabadkereskedelmi megállapodást elérni, és ez még mindig nem sikerült, ugyanis e, tudjuk, hogy az Európai Unió ötödik legnagyobb piaca ez a térség, ezek az érvek is alátámasztják azt, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok az öbölmenti országokkal, és azt is látjuk, hogy az utóbbi időben nagyon sok intézményes és politikai változás következett be ezekben az országokban, és erre mindenképpen oda kell figyelni, mert eh, ahogy említettem, egy stratégiai térségről van szó, közös érdekeket kell fejleszteni ezekkel az országokkal, a stabilitás és a biztonság térségét kell e térségben megvalósítani. Intenzívebb és erőteljesebb kapcsolatokra van szükség. Éppen ezért találkozunk ma a szakemberekkel, akiket meghívtunk. A szakértők elmondják majd a véleményüket. Itt van velünk dr. Christian Koch, aki a, az őből menti országok témáit kutatja, és Jean-Philippe Bertazzi úr is itt van velünk, aki szakértője az öbölmenti országoknak az Európai Unió mellett, most először Koch doktornak adom meg a szót, és azt kérem, hogyha lehet, próbálja meg az előadását 10 percre korlátozni. Ha lehet, köszönöm szépen. Chairman. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hagyj köszönjem meg mindenek előtt az AFET-nek, hogy megjelenhettem ma itt önök előtt a szakbizottság tagja előtt és a GCC-vel tartásért felelős képviselőt 20 éve értek alá 1988. júniusában ezt a megállapodást, amely keretet kínált a kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére, ám a várakozásokat nem teljesítette ennek végrehajtása, ezért kell szerintem javítani a e végrehajtást. Nem azt mondom ezzel, hogy egyáltalán nem jöttek létre a kapcsolatok, ám elakadtak gyakran, vagy sok esetben azt is láthattuk, persze, hogy korábbi kudarcok után visszatért a, a kapcsolatok építésének szelleme. Ez még konkrétabban látható a közös cselekvési program elfogadása révén a ö, miniszteri tanács június 10. ülésén. Ez egy menetrendet kínál 14 konkrét területen a kapcsolatok továbbépítésére. Még a sokat vitatott szabadkereskedelmi megállapodásokat illetően is igaz, hogy a 2003-tól 10-ig tartó tárgyalások során sikerült elérni jelentős előrelépést. A két fél ö, arra törekszik, hogy lezárja a tárgyalásokat és a megállapodást tető alá hozza. Hagy, hogy, hagy megyek arról is, hogy a közös akciók cselekvési program megfelelő lépés a jó irányba, ugyanakkor két fontos területen elmarad a várakozásoktól. Egyrészt továbbra is csak irányzatás marad arról, hogy merre reméljük a tárgyalásokat továbbvinni, és nem a konkrét lépésekre szól a végrehajtás tekintetében. Annak ellenére, hogy a JLP nyilatkozattal élt, hogy 2013-ig a végrehajtás mechanizmusai beindulnak, ez irányban nem láttam lépéseket megvalósulni. Másosabban is ez még fontosabb, hogy az EU-GCC kapcsolat politikai és biztonsági vetületeiről egyáltalán nem esett szó. Holott ez kritikus fontosságú, hiszen az EU ambíciója az, hogy fontosabb eh, politikai eh, résztvevő legyen a stratégiai öböl térségben. Ez pedig a GCC államokkal ha kizárólag gazdasági, energetikai és kereskedelmi dolgokról tárgyalunk, akkor nem fog megvalósulni. Ezen túl szeretnék arról is szólni, hogy Európának, hát EU-nak miért kell figyelembe lenni a öböl térség történésére, miért kell a GCC államokkal való együttműködést, a partneri, a térségben való partneri viszonyok horgonyának tekinteni, és milyen pozitív lépéseket lehet végrehajtani. Az első kérdésevel Az, hogy miért a öböl Európa számára. Ha összevetjük a hatalom és a biztonság egyes összetevőjét, akkor elmondott, hogy az öbölnél fontosabb terület ma nincs a világon. Föld térségben a kelet és nyugat között három kontinens között, Afrika, Ázsia és Európa között fekszik. A szaudi királyság kulturális alapon és az iszlám hazája, az iszlám pedig a világ a leggyorsabban növekvő valsága. Az Európában ülő muzulmánok közösségek integrációjának jó kérdésében is az a térség játszik nagy szerepet. Energetikai szempontból az öbölben található 60% az, az, az olajtartaléknak, és egy harmada. A, a, az elkövetkező évszedekben egyetlen térség nem tudja jobban kielégíteni az a világ olajérségét, mint az öböl. A GCC államok pedig az alternatív és megújuló energiaforrások felé is kellett tegyenek lépéseket. A GCC szélesebb körű gazdaság értelemben nem csak a térségbeli gazdasági fejlődés, hanem a pénzügyi piacok sebötöse szempontjából is igen fontos. Szaudarábia az egyetlen ország a közölt-keleti térségben, amely a, G, a G20-ak tagja egészében a 3,5 trillió dollárra rúg majd 2015-re a a gdp ezeknek az államoknak. A GCC államok államháztartási tartalék is 1,3 trillió dollárra tehető. Ezen túl a GCC államok a tengeren túli vagy a külföldi segítségnyújtási hozzájárulások, humanitárius programok fenntartásában és finanszírozásában is rendkívül szerepet játszanak. Ennél még fontosabb a mi szempontukból, hogy a öböltérség államai a, a béke és a biztonság szempontjából kulcs szereplők. Nem csak itt, hanem a világ egészére elmondható ez. Az öböltérségben tapasztalható feszültségek kihatnak az egész világra is, és külföldi hadseregek erők jelenlétét tették szükségesé. A verseny a térség forrásaiért egyre inkább fokozódni fog, különösen az, az ázsiai országok részéről. Ezért az EU nem engedheti meg magának, hogy a játék tér szélére szoruljon az öböl térségében. Ennél is fontosabb, hogy lássuk, mi lesz a negatív következmény annak, hogy az EU nem jel sikerrel ebben a kapcsolatépítésben. Először is az iráni atomprogram megoldása nem csak a, a békekérdések, hanem a, a globális atomsorompó egyezmény fenntarthatóságának próbakköve is. Nem, áll, nem élhetünk egy atomfegyver rendelkező Irán árnyékában, mert ez az egész a térségének az atomfegyver felszerelését, fegyverkezését eredményezni. Irak belső biztonsága továbbra is a különféle etnikai és szekta, szekták közötti feszültségek fogja. Jemen állami funkcióját is veszély fenyegeti. Nem csak az fenyeget, hogy szétesik az ország egy új polgárháború elemeiben, hanem az Alkaida hálózat is úgy tűnik Jement bázisként használja a térség egészében. Szaudarábia számára nagyon riasztó volna, ha Jemen, mint állam széthullana. Az arab-izraeli konfliktus is kulcsfontosságú eleme maradt a térség problémáinak, a konkrét előrelépés hiánya a béke folyamatban minden más térségbeli folyamatot árnyékba szorít. Mindezen kérdésekben az EU és a GCC között egy, egy működés hasznos lehet. Ugyanakkor a GCC államok maguk is határ, elhatározták, hogy szélesebb körű nemzetközi kapcsolatokat építenek, és ö, nemzeti érdekeiket is itt kívánják érvényesíteni. Nem Európa már a legfőbb szereplő a térségben, bár erősekkel a történelmi és kereskedelmi kapcsolatok. egyet ázsiai, afrikai és latin-amerikai országok játszanak egyre inkább a gazdasági és politikai főszerepet. Hadd szóljak most a második kérdésről, arról, hogy a DCC államok miért lehetnek kiinduló pontjai egy, a térségbeli európai partner viszonynak. A GCC nagyon fontos geopolitikai résztvevő, egy sor regionális eseményben. Az arabi, arab öbölmeli államok egy nagyobb pénzügyi felelősséget vállalva társadalmi, gazdasági bizal, önbizalommal lépnek fel, egyre inkább tudatában vannak új jogállásuknak, új erejüknek a régióban, amely az arab országokon túl is nyúlik. Hogy hiszi, államok tehát politikai stabilitásra törekednek, gazdasági dinamizmusra, és igyekeznek a térségbeli integrációt elősegíteni. Ebben az összefüggésben kell tehát az Európai Unió és a GCC közötti kapcsolatokat erősíteni. Több a vetülete van ennek. A GCC államok átmenetben vannak, gazdasági és politikai reformokon mennek át az egyes államok szintjén. Az EU saját tapasztalatai révén tudja az ilyen reformokat támogatni felelős politikák bevezetésével. A GCC államok látják a világ többi részét megbízható energiaforrásokkal, és ilyen értelemben a világpiacokon kulcsfontosságú stabilizátorok lehet. A CSZ államok egyre inkább stabil és érett országok, amelyek részt vehetnek a béketeremtő erőfeszítésekben. Ilyen az arab békekezdeményezés, az arab-izraeli konfliktus befejezésére, amelyet Szaudarábia terjesztett be, illetve a palesztin, iraki, libanoni, jemeni, szudáni egyeztetési politikai lépések is ide tartoznak. Ez pedig egy fontos lehetőséget nyit az Európai Unió számára. A GCC államok a regionális integrációban is nagyon fontos szerepet vállalnak, konzultációkat folytatnak, és ez konkrét eredményeket hozott, például Vámuniót, illetve a közös piacot illető terveket és ezen kívül konkrét projekteket, mint például a vasúthálózat, illetve egy működő elektromos hálózat. Támogatást nyújt a GCC ezeknek a hálózatoknak, ezeknek folytatódniuk kell, és teljesen átfogó Európai Uniós politikát kell kialakítani, amely stabilitást, békét hoz és politikai kapcsolatokat. Fontos, hogy politikai komponenssel egészüljenek ki a jelenlegi kapcsolatok, és itt fontos az is, hogy a GCC vezető szerepet vállaljon. A GCC államok számára az a legfontosabb, hogy komoly tárgyalópartnereknek látszódjanak, és nagyon sok biztonsági kérdést megoldhassanak. Részt akarnak venni ebben a folyamatban, és azt szeretnék, hogy tisztelettel fogadjuk őket. És végül hadd szóljak az utolsó kérdésről, egy-két konkrét javaslatot is szeretnék megfogalmazni. Először is az EU-GCC kapcsolatokat magasabb szinten kell kezelni, méghozzá tanácsülések segítségével, és éves csúcstalálkozók megszervezésével, hiszen ez lesz a megfelelő üzenet a régió felé. Az Európai Uniónak politikai állásfoglalást tennie, kell tennie az arab öböl kapcsán. Fontos a partnerségi kapcsolat kialakítása a földközi tenger térségében, illetve a közel-kelet térségében is, hiszen ezek a kérdések még továbbá is nyitottak. Fontos, az is, hogy politikai dialógus alakuljon ki a két oldal között, és ez nem csak a jobb koordinációt teszi lehetővé, hanem a GCC kapcsolatokat is kiaknázhatjuk a problémák megoldására. Negyesorban rendkívül fontos az, hogy az Európai Unió reprezentatív irodákat nyusson, nyisson ezen a területen, hiszen a jelenlegi kapcsolattartó irodák nem tudják képviselni az Európai Uniót, ezért ezt a jelenlétet meg kell erős, erősíteni. Ezen kívül a diplomáciai tevékenységet is föl kell lendíteni ebben a régióban. És itt rendkívül fontos, hogy az Európai Bizottság támogatást nyújtson, hiszen ez egy hosszú folyamat, amelyben további támogatásra van szükség. És végül Afganisztán, Jemen és Pakisztán kérdésében koordinálni kell politikáinkat, hiszen ezek az országok kiemelkedő szerepet játszanak mind a GCC, mind pedig Európa életében. Az Európai Uniós támogatás gyakran feltételekhez kötött, és ezért helyi szinten ellen, ellentmondásba ütköznek. A GCC országok nagy legitimitásnak örvendenek a muszlim országokban, ezért nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unió és a GCC közösen lépne föl ezekben a kérdésekben. Zárásképpen nagyon fontosnak tartom azt, hogy az EU-GCC kapcsolatokban nem sikerült kiaknázni az eddigi lehetőségeket, de vannak még további olyan lehetőségek, amelyeket ki lehet teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségeket valós teljesítményé alakíthatjuk. A projektről szóró jelentés lezárult, és ennek az a következtetése, hogy az Európai Unió számára fontos, hogy regionális napirendet kövessen, a többoldalú kapcsolatokat kiaknázza, illetve az európai szaktudást terjessze a konfliktuskezelés, a béketeremtés területén, és ezeket közös eszközként használjuk. Az Európai Uniós politikát, politikák során a GCC-t kiinduló pontként kell kezelni. Köszönöm a figyelmet. Grazie. Köszönöm szépen. Grazie, doktor. Köszönöm szépen Koch doktor úrnak. Most pedig Roger Philippe Bertozzi doktor következik, őt is arra kérem, hogy 10 percre korlátozza a mondandóját. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti tagok, engedjék meg, hogy megosszak önökkel néhány gondolatot 15 éves tapasztalatomból, ugyanis a GCC-EU kapcsolatok szintjén nagyon nagyok a tapasztalataim. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amelyről beszélni kell, az az, hogy az utóbbi 20 évben szinte kizárólag a szabadkereskedelmi megállapodásról szóltak a, a tárgyalások, viszont ezek nem vezettek sehova. Pedig nagyon fontos stratégiai térségről van szó. Az öbből menti térség azonban ez idő alatt, 20 év alatt nagyon sokat fejlődött a lehető legtöbb területen az öbölmenti térség egyfajta futurista központot jelent, egy kreatív térség, a multikulturális társadalom megjelenítése, és ez nagyon fontos lehet a mi kapcsolataink szempontjából is a jövőben számos humanitárius tevékenység, kulturális tevékenység képzelhető el ezzel a térséggel. Ezek mind érdekesek lehetnek az EU számára is, Indiában, Iránban, távol-keleten, Ázsiában, és így tovább természetesen a megfelelő szintjét kell biztosítani a stratégiai és a diplomáciai kapcsolatoknak ezzel a térséggel. Hatalmas források találunk ebben a térségben, aztán beszélni kell az energiáról, a biztonságról, a gazdasági fejlődésről, a technológiáról, a kutatásról, az innovációról. Számomra egy példa testesíti meg azt, hogy mit is lehetne tenni, hogyha több fronton próbálnánk meg fellépni. Nevezetesen az EU folyamatosan meg akarja ugye a 3 os küszöböt tartani, és a technológiai innovációs hatalomként lép fel, de látjuk, hogy Kína két millió kutatóval dolgozik évente, Ázsiában szintén több millió kutató dolgozik, aztán a nanotechnológiában például 300 szabadalmat szabadalmaztattak, úgyhogy azt látjuk, hogy itt nagyon ambiciós programokat indítottak el, például Kínában is a kutatás és a fejlesztés terén. Teljes mértékben nonsens az, hogy az Európai Unió még mindig nem, hogy egy stratégiai együttműködés nem indított el a kutatás, a fejlesztés, a technológia parkok, a finanszírozás területén. És amikor a különböző finanszírozási alapokról beszélünk, vagy pedig a három trilliós említett beruházásukról, akkor azt látjuk, hogy itt a 21. században a nanotechnológia, a biotechnológia, a tiszta technológia, a robotika, ezek mind olyan területek, amelyek a legfontosabbá válnak. Éppen ezért az EU és a ezen térség között fontos lenne, hogy a kapcsolatokat fejlesszük egy magasabb szintű partner kapcsolatrendszere van szükség az EU-val. Ez jelenleg hiányzik az új technológiák, aztán India, Kína, mind feljövő technológiákat jelentenek, új technológiákat jelentenek. Hogyha megnézzük a már jól ismert elemeket az Európai Unió és az öbömenti térséget illetően, akkor azt lehet mondani, hogy a hogy csak úgy lehet megfelelni a kívásoknak, hogyha az Európai Unió egy stratégiai partnerségi megállapodást ajánl fel a térségnek. Itt a politikai tényezőket is figyelembe kell venni, és egy ambiciózus új vízióra van szükség. És hogyha ez megvan, akkor a, a, a térség, az öbölmenti térség nem igazából egyfajta katalógus vagy felsorolást vár az EU-tól, ugyanis számos ilyen van, több száz ilyen lista van a szakértőkről és minden más aspektusról, hanem azt szeretnék, hogy ebben a stratégiában egyenlő partnerekké válhassanak. Ezek a kezdeményezések az Európai Parlament részéről, tehát a Lisszaboni utáni folyamat. A, a múlt, a legutolsó tanácskozás óta a két tanács között, és azt jelzik, hogy történelmi lehetőségeink vannak. Ugye itt két jelentéséről lesz majd szó, két állásfoglalást fogunk megszavazni, de még többet is felajánlhatnánk nevezetesen a stratégiai partnerségi megállapodással lehetne a kapcsolatokat erősíteni. Ehhez megfelelő személyzetre, képzésre, pénzügyi forrásokra van szükség, előre haladásra van szükség ezekben a kapcsolatokban. Szeretnénk Európa imidzsét is megerősíteni ebben a térségben. A jelenlegi eszköz a, a a 172 millió euró, tehát ez a finanszírozási eszköz egyfajta ö, nanoszintű finanszírozás jelent még mindössze. Ö, új ö, le, lendületre van szükség a közös programot illetően is az EU és a GCC között, szükség lenne a szabadkereskedelmi megállapodásra, és azonban nem kell, hogy a, hogy a tárgyalás, szabadkereskedelmi tárgyalások felemészék az összes energiáinkat, tovább kell menni más területeken is, a különböző jelentések és állásfoglalások szintén lehetővé teszik a következő miniszteri tanácskozást 2011-ben az Arab Emirátusokban, e, a különböző állásfoglalásokat természetesen meg kell valósítani. Itt magas szintű kapcsolatokat kell realizálni, sokkal erőteljesebb politikai, média és szociális átláthatóságot kell biztosítani az együttműködés terén is, az öbömenti térséggel, és az első alkalommal most az EU-nak jelen kell lennie intézményes szint ten is, ugye ott lesz a tanács, a bizottság, a, a közös tanácskozási ülésen, a miniszteri ülésen, és a parlament az állásfoglalásait meg fogja vitatni majd az üzleti élettel, a bizottság és a tanács képviselőivel, és azt hiszem, hogy ez lesz a legjobb módja annak, hogy egy, egy arcot adjunk ennek, hogy ez egy modell legyen a térség országai számára is. Azt hiszem, hogy ez a lehető legjobb lehetőség, és az öbölmenti országokban az embereknek azt kell tudniuk és hinniük, hogy valami újat akarunk számukra nyújtani, hogy egy megfelelő ambíció, a megfelelő személyzet, struktúrák, finanszírozási eszközök lehetővé teszik azt, hogy az Európai Parlament kezdeményezése is sokkal több lehessen, mint amit eddig elértünk történelmi szinten is a két régió között. A kölcsönös, konvergáló érdekek is arra utalnak, hogy itt sürgősen tenni kell. Köszönöm szépen. Grazie, Köszönöm szépen Bertoci doktornak. Most pedig néhány észrevételre adom meg a szót alelnökünknek, Dominik Bodis úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani Koch úrnak és Bertocci úrnak is, és természetesen nagyon fontosak az ő elemzéseik is, és a jelentésem elkészítéséhez is nagyban hozzájárulnak. Szeretném elmondani azt is, hogy a, az Európai Unió mellett dolgozó nagykövet asszony, aki itt van a teremben, Hamad al-Amer asszonyról van szó, és Kuwaitet képviseli, ugyanis jelenleg Kuwait a, a, az elnöke a GCC-nek. Nagyon sok szó esett -e arról, hogy Európa hogyan kellene, Európának hogyan kellene a GCC-vel a kapcsolatait erősíteni. Én azt hiszem, hogy azt is meg kell nézni, hogy hogyan is tekintenek Európára az öbölmenti országok, mit várnak, vagy mit remélnek az Európai Uniótól. Ez az első kérdés, amelyet fel kell tenni a következő, második kérdés. Ugye önök is elmondták, és joggal, beszéltek a térség biztonságáról. Itt aggasztó a helyzet. Ugye ott van az iraki háború, ott volt aztán az Afganisztán. Ugye a Afganisztánban nagyon sokat vesztettek az amerikaiak a hitelükből. Ott van Irán. Irán természetesen hasznot akar húzni ebből az egész helyzetből. Ugye, az atomkutatások folynak, ez nagyon aggasztó az egész öbölmenti térségre, mert természetesen ez akár konfliktussá is válhat, és Szaudarábia és az Egyesült Államok ugye ismét fegyverkereskedelmi szerződést kötöttek, Koch úr beszélt a diplomácia fontosságáról az öböl arab országai között. De beszélhetünk-e homogén, konvergáló diplomáciáról, amikor azt látjuk, hogy milyen nagy különbségek vannak, véleménykülönbségek például Katár és Szaudarábia között. Hát ezek a főbb kérdések, amelyeket fel akartam tenni. Köszönöm, köszönöm szépen, alelnök úr. Most pedig Mário Dávid kollega kap szót. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban ő az, aki a jelentést elkészíti a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Dominik Bodisnak, mert ő vetette fel a gondolatát ennek a jelentésnek. Én azt hiszem, hogy, hogy a vendégeink is ö, megemlítették, hogy jelenleg milyennek a kapcsolatok az Európai Unió és a GCC között. E, nagyon gyengék ezek a kapcsolatok. Majd 17 óra körül találkozunk, találkozom a másik delegációval is, amelyben közreműködöm, és lesz szó erről a jelentésről, de most itt vagyok az AFED bizottság, szakbizottságban, és szeretnék egy kérdést feltenni, de Dominikhoz, de egyben lenne egy javaslatom is, inkább a politikai vonatkozásokra. Azt hiszem, hogy ugye volt arról szó, hogy mennyire fontos lenne egyfajta üzenetet küldeni, hogy az Európai Unió fontosnak tartja ezt a térséget, és jó lenne, hogyha a bizottság és a tanács is elgondolkodna azon, hogy egy éves találkozó, tehát minden évben legyen egy találkozó az EU és a GCC között. Ugye ezt javasolták. Lehet, hogy lesz idejük mind a tanácsnak, mind a bizottságnak elgondolkodni ezen, Más javaslatom is lenne, de ez a legfontosabb, hogy éves találkozón találkozzon a két szervezet. Aztán meg kellene nézni azt is, vizsgálni azt is, hogy a külső cselekvési tevékenységünkben ho, hogyan lehetne válaszolni arra a kérdésre, amelyet doktor, Koch doktor vetett fel. Nevezetesen, hogy az Európai Unió esetleg egy irodát, egy delegációt nyitna a GCC térségében. Köszönöm. Köszönöm szépen Dávid képviselőnek. Most pedig Nibler képviselő asszony következik. Öni a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást, hogy a szakbizottságuk ülésére részt lehetek. És először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon üdvözlöm azt, hogy az AFET élt ezzel a kezdeményezéssel, és együtt a GCC és az EU közötti együttműködésről szóló jelentést útjára bocsátotta. Az Európai Parlament értékválasztása is egyben ez, és megfelelő jelzés is egyben az Európai Parlament részéről ez. Nem csak stratégiai, hanem egyes projektekben is arra kell törekednünk, hogy a GCC államokkal szorosan együttműködjünk. Ami politikai támogatást meg tudunk adni, ehhez azt meg kell adjuk. Két konkrét dologról szeretnék szólni. Delegációm néhány hónappal ezelőtt, március elején, Katarban és Kuwaitben, Kuwaitban járt. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a kuwaiti nagykövet, meg a GCC államokat képviselő nagykövet jelen van, hogy neki is elmondjam, hogy nagyon érdekes programunk volt, nagyszerű eszmecserét folytathatunk egy sor térségbeli partnerrel, köszönet illeti tehát ezért a kuvaiti felett. Az Európai Unió kifejezetten rosszul képviselteti magát a térségben. Talán Kohurt ön is szólhatna erről a kérdésről. Az Európai Unió tudnék csak Szaudarábiában, Riadban működtet egy irodát. Örülnék annak, ha az önök szakbizottsága e jelentés keretében is követelni az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja felül az Európai Külügyi Szolgálat működésében, hogy más JCC államokban is működtessünk irodát, jelenjünk meg erőteljesebben. Ez mutatná azt a fontosságot, amelyet tulajdonítunk ezeknek a népeknek, nemzeteknek. Ott láthatóvá kell tegyük az Európai Uniót helyben. Nem elég, hogy csak Riadban működtetünk irodát, hanem a többi térségbeli államban is képviselettel kell bírjunk. Másodszorban reklámoznunk is kell azt, amit mi európaiak kínálni tudunk. Én, mint az Ipari Szakbizottság jelentéstevője, e témában megállapítottuk a Katari Egyetemen való tárgyalásaink során is, hogy a kutatási programjaink, meg az Erasmus Mundus program nyitva áll a régióbeli, a GCC-beli országok diákja jelölt is, holott ezek nem is tudnak erről. Olyan kihívás ez, hogy amelyet magunk kell, hogy megfeleljünk ennek, az együttműködési programokat meg kell nyissuk, ezeket kínálgatnunk kell, ezt reklámoznunk kell, ismerté kell tenni a térségben. Hogy a fiatalokat ide vonzuk, Európába cseréljük, és ezt megfelelő, erről megfelelő tájékoztást kell adnunk ott is. Utolsó gondolatom, a stratégiai partneri viszony valóban fontos. Évek óta tárgyalunk a vonatkozó megállapodásról. Fontos, hogy a konkrét projektek révén elemezzük tovább azt, hogy az öböl térségében és az Európai Unióban milyen közös stratégiai célrendszerek határozhatóak meg az energetika terén, a gazdaságítműködés terén, a kutatás és fejlesztés terén közös érdekeinket kell meghatározni, és ezeket jobban kidolgozni, apró lépésekben akár tovább haladva, fenntartva ö, a, a kiegészítő lépéseket, és akár az FTTA megállapodás elérásával, de fontos még egyszer mondom, hogy a többől térségből itt a barátainkkal a közös célrendszereket és érdekeket meghatározzuk. Köszönöm szépen. Ahogy tudják, 16 órakor találkozunk Ukrajna külügyminiszterével, úgyhogy kevés az időnk most már a kérdésekre, úgyhogy mindenki egy percre korlátozza a kérdését, ami pedig a kommentárokat, megjegyzéseket illeti még majd visszaadjuk a szót az előadóknak is. Azt kérem, hogy egy perc, egy kérdés. E, elnök úr? Egyértelmű, hogy a GCC-vel való együttműködést támogatjuk mindannyian, de ahogyan az amerikaiak mondták, ez álom lehet pusztán, és nagyon jó lenne, hogyha végre szembenéznénk a valósággal, a, közelség, a közelkeleti konfliktussal, izrael palesztinával és ennek más aspektusaival. Kérdéseim a következők. Első, a GCC mit tesz annak érdekében, hogy a nemzetközi feszültségeket enyhítse? Második, egységesen lépnek-e föl ezek az államok a problémákkal szemben? Harmadik, milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak az Egyesült Államokra az egyenlő játéktér kialakításában, a ö, különböző nehézségek, illetve a kereskedelem tekintetében. És végül az EU-n belül, illetve a szakbizottságunkban az egyik fő aggályunk az az, hogy az Európai Unió nem számít mindenben. Mit tehetünk konkrétan, illetve mit tehetnek önök annak érdekében, hogy olyas valamit valósítsunk meg, ami valóban működik? Honorable mi képviselő úr, egy percben négy kérdést tett fel, ez, ez gratulálok. Úgyhogy továbbra is azt kérem, hogy egy percben kérdezzenek. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Csak arra szerettem volna kérni előadóinkat, akik elmondták, mennyire fontos, hogy a GCC-vel mélyítsük a kapcsolatainkat, és csak a kereskedelemre szorítkozzunk. Hogyan reagáltak, és mi a nézetük a kultúrák és a vallások közötti párbeszéd ügyében? Különösen a szaudarábiai király Abdullah vezető szerepét vonatkozó vállalásának fényében, aki vállalkozott arra, hogy mélyítsük, mélyítsék ezeket a kapcsolatokat, amelyek nem, nem kötődnek közvetlenül a kereskedelemhez. Köszönöm szépen, Fox képviselő úr. 16 óráig kellene akkor egyenlően megosztani az időt, hogy válaszoljanak az előadók, tehát Kok doktor 5 percet kap akkor most először. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, megjegyzéseket. Először is az elsőre válaszolnék azért, mert ez nagyon sok más kérdést is lefed. Ez pedig az, hogy hogyan is tekintünk Európára, mi a benyomásunk Európa kapcsán. Nos, igazából nem látható Európa az öbölben, és ez kapcsolódik ahhoz a tényhez, amelyet megemlítettem már. Egyetlen egy reprezentációs iroda van Riadban, és a nagykövet ugyan ambiciózus, nagyon jó munkát végez, de pusztán egy emberről van szó, akinek hat állammal kell foglalkoznia. A nyitó beszédemben is elmondtam, hogy a személyes kapcsolatok, politikai kapcsolatok rendkívül fontosak az öböl térségében. Ha azt akarják, hogy komolyan vegyék önöket, akkor jelen kell lenni személyesen ebben a régióban, méghozzá vezető szerepet kell betölteni. Az, hogy egyetlen egy ember próbálja ezt megvalósítani hat országgal szemben, ez rendkívül nehéz. Ezért az Európai Unió egyszerűen nem látható ebben a tekintetben, ezt orvosolni kell. Ebből kifolyólag az Európával való kapcsolatokat az FTA-n, a szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül tekintik, ezen a prizmán keresztül, és az öbölben azt mondják, hogy ha az Európai Unió nem vesz bennünket komolyan, hiszen már 20 éve folynak ezek a tárgyalások, és nem tudnak lezáródni, akkor hogy lehet az EU-t komolyan venni más területeken? Tehát ismét ahhoz kapcsolódik ez a probléma, hogy nem tudják átadni az üzenetüket. Tehát nagyobb fokú diplomáciára van szükség több irodában a régióban. Fontos az is, hogy több kapcsolatot ápoljunk a politikai vezető réteggel különböző szinten, és ezért is volt fontos az éves csúcs találkozó, vagy a két évente megrendezendő csúcs találkozó gondolata hogyha jó politikai kapcsolatokat tudnak kialakítani a legfelsőbb szinten, akkor ez minden további ajtót is megnyit majd. De azt hiszem, hogy itt rejlik a dolog kulcsa. Ami pedig az öbölmenti diplomáciát illeti, nos új terület ez az Európai Unió számára. Az iraki háború, a 2003-as háború meg felnyitotta a szemünket, számunkra is ez szemfelnyitó volt, hiszen rámutatott arra, hogy szükség van az Egyesült Államok védelmi szerepére a katonai erőből kifolyólag. Azonban nem mindig a GCC érdekeit képviseli az USA, és fontos, hogy mi is kivegyük a szerepünket, a felelősségünket ebből a kérdésből. Ez más konfliktusokhoz is vezetett. 2003 óta, az iraki epizódos óta Fontos, hogy a GCC államok jobban kivegyék a részüket a konfliktusok megoldásából. Az Abdullah király kezdeményezése az izraeli békefolyamatban nagyon fontos és nagyon fontos az is, hogy Irán felé is nyitva tartsuk az ajtót. Itt elég fontos és hatékony szerepet vállal a GCC, közös az álláspontunk Iránnal kapcsolatban, nem szabad, hogy katonai nukleáris programja legyen, de az biztos, hogy nyitva kell tartani a politikai dialógus kapuit és a tagállamokat ki lehet használni ezen párbeszédek kapcsán. Például vannak olyan országok, amelyeknek jobbak a kapcsolatai Iránnal, mint például Szaudarábiának, akkor nekik kell tárgyalniuk. Senki nem szeretne állandó ellenséget kovácsolni Iránból, hiszen nem lehet a földrajzi adottságokat megváltoztatni, a GCC államoknak együtt kell élniük Iránnal, bármilyen eredményt hozzon a jelenlegi helyzet összességében, ami az öbölmenti térséget illeti, azt hiszem, hogy közös az álláspontunk, közösen ö, ugyanúgy látjuk, hogy mi jelent veszély számunkra, és milyen lépéseket kell tennünk. Természetesen az államok között mindig lesznek különbségek arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell tenni. Katar például egy bizonyos álláspontot képvisel, ez lehet, hogy eltér Szaudarábia álláspontjától, de alapvetően a folyamat közös irányba vezet, és közös álláspontot próbálnak kialakítani az országok. Tehát azt hiszem, hogy ez volt a két legfontosabb kérdés, amelyre mindenképpen válaszolni kívántam. Dr. Kaka. Nem szépen, doktor. Most pedig Bertocci doktor következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ami az Európa képet illeti, az öbből államokban, igen, a szabadkereskedelmi tárgyalások egyfajta fátyolként működtek, amik minden más eltakartak. Ugyanakkor semmilyen program vagy, vagy pénzügyi forrás nem volt, ami konkrétan Európa képének erősítésére szolgált volna a térségben. Holott e két régió nagyon fontos egymásnak, mégis szinte ismeretlen univerzumok egymás szemében. Európa talán kulturális okoknál fogva nem igazán akarja magát szuperhatalomként reklámozni. Nem tudom pontosan miért. Elfogadta saját, saját hanyatlásának szellemét és gondolatát. Holott a felemelkedő világban mindent a hatalom nyelvén értelmeznek. Tehát ha Európát nem látják erős hatalomként, akkor, akkor nem hallgatják meg, mit mond. A GCC szerintem arra törekszik, hogy Európa erővel lépjen fel, hatalomként lépjen fel, mert tudja, tudják, hogy Európának megvan még az a ereje, hogy a, a béke, a diplomácia, a fejlesztés, az előrelépés érdekében éljen hatalmi súlyával. És ez jól illeszkedik a legtöbb öböl menti állam diplomácia történetével. Ők mindig el nem kötelezett országként békés államként, az egyfőre eső támogatásokban élenjáró államokként szerepeltek. Úgyhogy nagyon nagy az, ez az összetartás, a konvergencia diplomáciai szempontból Európa és a térség között, és ICC államok között. És ez nem csak azt tenni lehetővé, hogy Izrael és Palesztinok között béketárgyalásokat hozzanak jól áll, hanem hogy magunkat kommunikáljuk, Európát. És hogy több súlyt adjunk ennek a kapcsolatnak. És egyetértek azzal a gondolata is, hogy egy éves EU öböl csúcs abszolút fontos volt. Nem csak azért, mert divat az ilyesmi, és hogy mert a kis uh, találkozók talán hatékonyabbak, mint a nagy látványos csúcsok. Ám látnunk kell egy alapvető kulturális szempontot. A mentalitás, a kultúra, a a pszichológia szempontjából a, a, az öböl állam polgárai személyes kapcsolatokra alapítva építik kapcsolataikat. Az európai vezetők, tehát a kormány és államfők kell, hogy időt szakítsanak arra, hogy személyes kapcsolatot tartsanak fel a, a öbölbeli államok elitjével, nem csak az állami vezetőkkel, hanem az üzleti élet vezető figuráival. Tehát ezek, ezek a személyes kapcsolatok az öböl térségében meghatározóak. És ez nem csak arra szolgálhat, hogy, hogy feltöltse tartalommal a, a kapcsolatrendszert, diplomáciai, gazdasági, műszaki és egyéb szempontból, hanem a strukturális erő, a hatalom, a GCC államok közigazgatása sokkal inkább hierarchikus, és a, és a magas szinten ö, ezek a témák szerepelnek ezen társadalmak felső rétegeiben, akkor az kihat az egész társadalomra, és akkor lesz ezeknek a döntéseknek hatása. Utolsó megjegyzésem a kultúrák és vallások közötti párbeszédre vonatkozik. Rendkívül fontos ügy ez, és úgy gondolom, ezekre a párbeszédekre mindig úgy nézünk, hogy még azt kérdezzük, hogy az iszlám országok hogyan vélekednek a vallási kérdésekről. Nos, én azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy Európa talán történelmi okoknál fogva is jogosan húzza alá keresztény gyökereinek fontosságát. Ám Európa teljes mértékben el kell ismerni azt a tényt is, hogy úgymond ábrahámi örökséggel is rendelkezik. Egy keresztény, zsidó és muzulmán eleme is van az európai önazonosságnak. Európa be kell lássa, hogy az iszlám Európa történetének kezdete óta jelen van, és hatással volt, input, különféle szinteken inputja érez, érzekelhető az európai történelemben. 38 millió muzulmán él majd 2020-ban Európában számításaink szerint. Ez majdnem annyi ember, mint az összes GCC állam polgárainak összessége. Be kell lássuk tehát, hogy Európa iszlám is, iszlám kontinens is. Ezért oly fontos, hogy a párbeszéde teljesen más irányt tegyen, mint az eddigiekben. Tartalmi kérdésekkel foglalkozzon, és ne pusztán arról, hogy hogyan látjuk egymást. mélyebben kell a történeti, kulturális kapcsolatok mélyére látnunk, és így a tartalmi kérdésekről beszélünk, nem a felszíni kérdésekről az, hogy hogyan látjuk egymást, hogyan tűnünk fel egymás szemében. Mert hogy nem csak, közös, nem csak a történelmünk közös, ezek az ábrahámi gyökerek, amelyekről beszéltem, hanem közös földrajzi elkötelezettségeink is vannak. Oroszország, Törökország, Irak, a Magreb, Masrek országok, az öböl térsége, egy olyan szélesebb körű térség, amely nagy muzulmán lakossággal bír, és amely szabadkereskedelmi övezetként működik, működhet majd, és amely a legnagyobb ilyen entitás lesz. Az öböl, Európa, Törökországgal már Vámunió van, talán az oroszországi partneri viszony is e felé halad majd, úgy hatalmas tömb jöhet majd létre. Geostratégiai szempontból ennek mindig volt értelme Oroszország, Eurázsia, Törökország, Magreb, Masrakországok, az öböl térsége, és az a szabadkereskedelmi térség, ami előbb-utóbb létrejön, nem csak politikai keretet kell, hogy kapjon, hanem sokkal mélyebb kölcsönös megértésben is kell, hogy gyökerezzék majd. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szakértőknek, a jelentéstevőknek, egy nagyon érdekes találkozó volt, érdekes beszélgetés, és természetesen egyik célja ennek a beszélgetésnek is az, hogy ne 2020-ig, hanem sokkal korábban megerősítsük a kapcsolatokat, és megszülessen a szabadkereskedelmi megállapodás. Azoknak a kollégáknak, akiket érdekel, mondom, hogy ö, október 18-ára meghívtuk Szaudarábia nagykövetét eszmecserére ugyane témákkal kapcsolatosan Bodis kollégánk és Dávid kollégánk jelentései kapcsán. Köszönöm szépen mindenkinek, röviden felfüggesztem az ülést, három percre, rövidre, időre, és aztán Ukrajna külügyminiszterével találkozunk. Déni, cari colleghi. Kedves kollégák, elkezdhetjük a mai találkozónkat. Eszmecsere következik Konstantin Grischenko úrral, Ukrajna külügyminiszterével. Csére, nagyon nagy öröm számomra, hogy eljött, miniszter úr. Üdvözlöm Önt itt a kollégákkal a szakbizottságunkban. Ahogy Ön tudja, a mi parlamentünk nagyban érdekelt abban, hogy sokkal szorosabb kapcsolatot ö, Ukrajnával. A politikai fejlemények, a reformok, amelyek Ukrajnában jelenleg folynak, fontosak számunkra, és Pavlo Klinkim úr és eljött hozzánk néhány héttel ezelőtt, valamint Boris Karadzsuk, integ- EU-s integrációs miniszter, szintén vele volt. Az ön jelenléte ma egy nagyon fontos lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy első kézből kapjuk meg a legfontosabb, legújabb információkat, híreket öntől a Ukrajnában megrendezendő EU-s találkozó kapcsolatosan is szeretnék eh, valamiről említést tenni. Ebben a napok, ezekben a napokban, nevezetesen e hétvégén lesznek önöknél e, önkormányzati választások, és mi nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk Ukrajna EU-s integrációjának és az ön látogatásának, mert ez lehetőséget nyújt számunkra, hogy a politikai eh, helyzetről beszélgessünk önnel. Természetesen szeretnénk tudni azt is, hogy az önkormányának külpolitikai prioritásai mik eh, jelenleg, éppen ezért eh, a, úgy gondolom, hogy a kollégákat is nagyon érdekli ez az önnel való találkozás. Biztos, hogy lesznek kérdéseik, biztos, hogy elmondják a véleményüket. Azt kérem öntől, hogyha, hogy legyen olyan kedves, és a beszámolójába körülbelül 10 percre korlátozza, és azt kérem a kollégáktól, hogy mindössze kettő percben szóljanak majd hozzá, vagy kérdezzenek. Önnek adom meg a szót, miniszter úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Európai Parlamenti képviselő, hölgyeim és uraim. Igyekszem rövidre fogni mondandómat. Szerettem volna azonban néhány a veszmegyserét meghatározó fontos pontot felvázolni. Ukrajna számára az Európa való integráció alapvető fontosságú, és ez jogszabályokban is tükröződik, melyeket Janukovics elnök ö, hivatalba lépése után fogadott, fogadott el Ukrajna. Az a jogszabály, az a törvény, amely a, a törvények, amelyek a, a bel- és külpolitika alapjait határozzák meg, az európai integrációt határozzák meg fő célként, az ukrán nemzet fő célkitűzéseként. Tudjuk, hogy ehhez belső reformok is kellenek, meg az európai intézményekkel való, azhez való közelítés is. Kormányunk és parlamentünk is több előrelépést tett. Politikai stabilitás jellemzi Ukrajnát. A stabilitás súlyos és belső problémákkal terelt időszakát zárta ez le az új kormányzat révén sikerült a politikai hatalmat konszolidálni. Nem monopolizáltuk, hanem konszolidáltuk. Ez a hatékony kormányzat és a reformok szempontjából nagyon fontos, különösen olyan nehéz időkben, mint a maiak. Azt hiszem, hogy világosan kell látnunk a különbséget a politikai stabilitás és a politikai monopóliumra való törekvés között a jelenlegi kormány az alkotmánynak megfelelően a parlamenti többség konszenzusára alapulva jött létre. És sikerült képítenünk a végrehajtó hatalom hatékony rendszerét. A, és a kormányzat ut, ut, rendelkezéseit végre, a parlament rendelkezéseit végrehajtja a kormányzat nem úgy, mint korábban. A parlament is azáltal visszakapta a régi jogosítványait, önkormányzati választások előtt állunk, amelyek szerintem bizonyítani fogják, hogy működő, érett demokrácia vagyunk, olyan választások lesznek, mint bármely más demokráciában. Az ukrán vezet, politikai vezetés többször megerősítette, hogy elkötelezett híve annak, hogy a választások a nemzetközi normáknak megfelelően kerüljenek megszervezésre. Módosítottuk a jogszabályokat is, európai partnereink kérésnek megfelelően ennek érdekében. A választások tisztasága érdekében nemzetközi megfigyelő missziókat is meghívtunk, hogy kísérjék figyelemmel a választásokat, holott nincs ilyen kötelezettsége Ukrajnának, mint önök tudják. Másodszorban az alkotmányi reformról szeretnék beszélni. Október 1-én az Ukrán Alkotmánybíróság a 2004-es politikai reformoknak érvényt ennek nyilvánította, és a 96-os alkotmányt vezette be ismét, amely Ukrajnát, mint elnöki parlamenti köztársaságot határozta meg. Konszenzus van arról Ukrajnában, hogy a 2004-es alkotmánymódosítást az eljárás jog megsértésével vezették be. Politikai kompromisszum nem támogatta azokat. Ezt, ezt több a politikai, több ukráni politikus is vallotta. a jelenlegi ellenzék vezetője is ezt mondotta olykor-olykor, amikor éppen az ő érdékét szolgálta ez a kritika. Tehát ezért fontos, hogy most az alkotmányos reform végrehajtása kerüljön. 30 törvény módosult, hatalmas jogalkotói munkát végeztünk el annak érdekében, hogy a jogkézokat megszüntessük. Persze ezzel nem ért véget a történelem, tovább kell folytatnunk a munkát a hatalomgyakorlás rendszerének javításával. Ez azt jelenti, hogy további módosítások kerülnek meg bevezetésre, meg szakmailag magas szintű, nyitott és mindenkit figyelembe módon kell végrehajtásra kerüljön. A bíróságok reformja és a korrupció elleni harc az egyik legfontosabb prioritás Ukrajna szempontjából. Egy sor döntés született ezzel kapcsolatban, bár ellenmondások is tapasztalhatóak e területen. A bíróságokkal foglalkozó törvény elfogadása erősíti a bíróságok függetlenségét Ukrajnában. Ezt tovább folytatjuk, ezt a, az irányt a Velencei Bizottsággal egyetértésben, a korrupcióáni harcot is erősítve minden ukrán állampolgár érdekét szolgálva, és persze az európai befektetős érdekeit is szolgálva. A jogalkotói csomag célja az, hogy a korrupciós harc eszközrendszerét javítsuk, erősítsük Ukrajna szerte. A negyedik pont, megállítottuk Ukrajna gazdasági zuhanását, és a gazdasági növekedés alapjait megteremtettük. 6%-os a növekedés, az ipar ezen belül 12%-kal nőtt a legutolsó időszakban. Több strukturális szerkezetváltási reformot is végrehajtott a jelenlegi ukrán vezetés. Például a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály, a gázpiac megnyitása és nemzetközi egyezmények aláírása a bevándorlás területén tartozik ide. Az IMF-fel való együttműködés, mindezen reformok létfontosságúak az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok mélyítésében. Ezeket az Európai Unióval együttműködve dolgoztuk ki, és készen állunk arra, hogy ez az úton tovább haladjunk. Az Európai Bizottság konstruktív hozzáállását és az Európai Parlament támogatását élvezve. Szeretnék tájékoztatni önöket Ukrajna sikereiről, a reformok végrehajtásának mátrixát illetően. Ez egy nagyon hasznos munkadokumentum, amely az átalakulási folyamatot határozza meg. Tíz, a 15-ből 15 rövid és középtávú intézkedésből 10 sikerült végrehajtanunk, ezeket a Matrix dokumentum irányította elő és tovább szeretném folytatni a végrehajtás ezen dinamikáját. A gazdaság hatékonyságát is javítani kívánjuk. A kormányzat intézkedéseket hozott az áfa visszatérítésben tapasztalható problémák orvoslására. Az adórendszert is egyszerűsítettük, és adó terheket igyekszünk csökkenteni, az EU partnerek ajánlásait is megszívlelve fontos kérdésekben. Természetesen sok még a tennivalónk. A médiumok szabadsága az egyik aktuális téma. Október 11-én, 12-én az OECD a sajtószabadsággal foglalkozó képviselői Ukrajnában jártak, hogy első kézből szerezenek tájékoztatást az ukrajnai sajtószabadság állásáról. Én hívtam meg eh, a ezt a delegációt, akinek vezetője nagyra értékelte az ukrán hatóságok az OECD-be való együttműködési eh, készségét. Természetesen bíráló megjegyzése is voltak, ezeket is meg kell szívlejük. Az ukrán hatóságok készen állnak arra, hogy az Európa Tanács közgyűlésének ajánlásait is bevezessük az 1755-ös határozat Ukrajnára vonatkozó pontjait is ideértve. Az EU-val való közös értékeinket, a jogállamiságot, a törvény tiszteletét, az emberi jogok tiszteletét tartjuk továbbra is irányadónak, reformlépéseinknek, stratégiai prioritás számunkra, az ukrán vezetők számára és az európai integráció Hagy szóljak néhány szót a jelenlegi EU-Ukrajna közötti politikai napirendről. Az ukrán vezetés megvan arról győződve, hogy az európai integráció elsősorban a belső reformok végrehajtását jelenti Ukrajnában. Az európai jogi normáknak megfelelően. A politikai erők és a hatalmi ágak feladata, hogy a társulási megállapodást tető alá hozzuk, beleértve a mi és az átfogó szabad kereskedelmi területre vonatkozó megállapodást, kölcsönösen hasznos ez, és megfelelő határidőn belül kell a határidőt meghatároznunk a tárgyalások lezárására, figyelembe véve a politikai társulás és a gazdasági integráció logikáját. A politik, politikai szempontból mindkét fél csak nem készen áll, az FTA még gazdasági fejezetei vannak még tárgyalás alatt. Azonban a gazdasági területen inkább együttműködés, mint integráció volt a jellemző. Bár a politikai társadalás ambiciózus, nagyra törő céljait mind a két fél vallja, a mély és átfogó fogalom a DCFT-ben továbbra is még a tárgyalás célja marad. Ukrajna továbbra is nagyra törő célokat fogalmaz meg a szabadkereskedelmi térség és a legmélyebb integráció érdekében. Hiszünk abban, hogy mind a két fél számára hasznos ez. E képlet alapján kerülhet Ukrajna gazdaságilag közelebb Európához. Hadd hívjam fel figyelmüket egy másik aktuális kérdésre, az utazás szabadságára, a vízumkönnyítésekre. Ez rendkívül fontos az ukrán állampolgárok és az ukrán vezetés számára is együtt, együtt, egyet, együtt, tehát paradoxon helyzetnek tartjuk, akár csak az európai parlamenti képviselők, hogy a, er, a berlini fal leomlása után 20 évvel is egy vízumfal húzódik Ukrajna és az Európai Unió között. Hatalmas lépés lesz az, hogyha szabadon utazhatnak az ukránok Európába, a pán-európai értékek erősítésének szemmel látható kézzelfogható eleme lesz majd, egy olyan kézzelfogható előny, az Európai Uniós integrációból származik. Egy cselekvési tervet dolgoztunk ki a tavaly júniusi bel- és igazságügyi miniszteri találkozón, ennek érdekében. Szeretném megköszönni a tegnapi döntésüket, mely egy lépéssel közelebb vitt bennünket a kitűzött célhoz e tekintetben. Tisztelt parlamenti képviselők! Figyelembe véve a mai megbeszélésünk időbeli korlátosságát. Itt be is fejezném, szívesen válaszolok majd kérdéseikre. signor Köszönöm szépen, miniszter úr. Kovalt kollégának adom meg a szót, aki az EU Ukrajna delegációnak az elnöke. Két percet adok. Köszönöm szépen. Miniszter úr, ő nagyon jól tudja, hogy a múlt héten egy, itt az Európai Parlamentben volt egy nagy vita, heves vita egy állásfoglalással kapcsolatosan Ukrajnát érintően. És most ö, ö, nagy örömmel hallgatom őt, önt, és hallom, hogy ö, lesznek választások, hogy kulcsfontosságú területeken változások lesznek, és nagyon sok időnk lesz majd még eszmét cserélni. Ukrajnában a, én is ott leszek a választás megfigyelő delegációban, és lesz még időnk találkozni önnel a jövő héten, de szeretném tudni, hogy hogyan koordinálják kormányzati szinten és az elnökkel az európai Unióval. Tehát van valamilyen speciális testületük, valamilyen szerv, valamilyen bizottság, egy intézményes koordinációt segítendő. Továbbá, mit gondol ön, hogyan lehetne az összes politikai erőt, beleértve az ellenzéket, belevenni ebbe az együttműködésbe? mindig létezett a közép-kelet-európai országokban egyfajta testület, amely koordinálta a munkát a, a politikai erőkkel. Tehát majd Kievben találkozunk, a többi kérdést ott teszem fel de a múlt héten ugye volt itt egy vita, Strasbourgban erről ön is hallott. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Kaval képviselő, Brock képviselő kapszót kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Külügyminiszter úr, köszönjük, hogy eljött. Három rövid kérdésem volna. Ön látja, lát a lehetőséget arra, hogy a keleti partneri viszony erősebben multilaterális alapokra helyezkedjen, és ne kétoldalú kapcsolatokból álljon össze. Gazdasági politikai szempontból a multilaterális együttműködés még fontosabb volna tudni Másodszorban hogyan látja ezzel összefüggésben annak lehetőségét, hogy az Euronest területén kiszabaduljunk a, a, a blokádból, úgymond. Születtek bíráló megjegyzések, és a néppárti frakció is érdeklődéssel fordul Ukrajna európai perspektívának erősítése felé, és ezzel, kapcsolód, ezzel ez kapcsolódik a vízum könnyítési célokra törekvő megállapodás, és a DCFTA, ahogy a szép neve szól, az átfogó szabadkereskedelmi térség, amely a európai belső piac kiterjesztése egyfajta norvég megoldás felé mutathat a belső piac kiterjesztésében. Azonban az Európai Unió nem csak gazdasági közösség, hanem közös értékeken nyugvó közösség. Ezért fontos, hogy politikai stabilitás jött létre Ukrajnában, világos választási eredmények alapján, ám a stabilitás a választások nem lehet a választások révén hosszú távon biztosítani, ehhez politikai sikerek kellenek a lehet, hogy a választások napja ö, probléma nélkül ö, zajlott le, ám hogyha ö, a vála- az ellenzéki pártok ö, ö, működését akadályozzák, akár bírósági úton is, és a bíróság előtt kell megvédjék magukat, illetve a alkotmánybíróság illetve az, az, az a kompromisszumos alkotmányos megállapodás, amely a, a, a forradalom idején jött létre, teljesen visszavonásra kerül, az a módszertant is megkérdőjelezi, és a ö, bíróságok függetlenségének is, hát legalábbis arra is bizonyos árnyékot vet. Bra. Köszönöm szépen Bra képviselőnek. Két percet Szibiecs kollega kap szót két percre. Köszönöm szépen. Én, én ott folytatnám, ahol Broch úr befejezte. Szeretném megkérdezni önt, miniszter úr, hogy mi a véleménye, hogyan lehet ezt az alkotmányos problémát megoldani. Úgy tűnik, hogy ennek semmiféle vége nincs, nincs kiút márpedig az alkotmány kérdése ugye mindig is vita, vitás kérdés volt. Azt hiszem, hogy jó lenne tudni azt, hogy ki, ki a hatalom. Tehát minden alkalommal, amikor hatalomcsere van, akkor az alkotmányt is megváltoztatják. Én most lengyel tapasztalatból beszélek a kezdeményezéseket a kormányzati többség, az elnök hozza. Ön azt mondja, hogy demokratikus a képviselet, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor hogyan akarják ezt a, az alkotmányos problémát megoldani az ellenzék nélkül, nem tudják e, ezt az állandó dilemmát megoldani. ami az alkotmánybíróságot illeti. Ugye figyelembe véve mindazt, amit hallottunk, a jogalapot, akkor ez azt jelenti, hogy hat éve az ország egy olyan alkotmány alapján működött, amely nem volt érvényes. Tehát ez a probléma a hatalom stabilitását is illeti Ukrajnában. Köszönöm szépen, Szibiecs képviselő. Most pedig Neitz képviselő asszony következik. Miniszter úr, üdvözlöm itt a körünkben ma délután. Köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. A kérdésem a külpolitikára vonatkozik. Gyakran úgy halljuk, hogy vagy-vagy választás előtt áll Ukrajna, tehát vagy az Európai Unió, vagy Oroszország. Úgy prezentálják nekünk a dolgokat, hogy vagy Oroszországhoz közeledik és eltávolodik az Európai Uniótól Ukrajna, vagy pedig fordítva. Szeretném hallani az önvéleményét ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Neitz képviselőasszony. Gáler képviselő, 2 percben. Köszönöm, miniszter úr. Hazája nagyon kényes feladat kell, hogy ellásson ahhoz, hogy a polgároknak megfelelő életet tudjon kínálni. Mi európai partnerek támogatjuk Önöket ebben, az Európai Unió, az Európa Tanács, az IMF és a két oldalú kapcsolatok révén is. A demokratikus fejlemények fölötti aggodalmunk és a titkosszolgálatok megnövelkő tevékenysége feletti aggodalmunkat hangoztattuk Kievben. A az október 5-e Európai Tanács határozata lesz-e hatással a választásokra, milyen intézkedéseket hoznak majd azon politikai erők részvételének lehetővé tételére, amelyek a jelenlegi hatalmi konstrukcióban nincsenek benne. Vajon mi minősíti a, az, hogy a legfősebb bíróság jóvá hagyta a, a, a titkosszolgálatok vezetőjének kinevezését fontos posztra, és hogyan érik majd el azt, hogy a, az önkormányzati választásokat tisztességesnek és fernek találják. Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, az önök szomszéd ország, szomszédállamai bizonyítják, hogy az állampolgárok jólétének és a társadalom belüli szolidaritásnak nem az autoritér oligárhia útján, hanem a demokrácia az Európa együttműködés útján valósul meg. Remélem, hogy a szocialista frakció is él az az újonnan szerzett befolyással Ukrajnában, amely révén erősítheti a demokratikus folyamatokat. Titkárságunknak jeleztem, hogy az önnevének ukrán írásmódját használják a latinbetűs kiírásban. Ennek ellenére most mégis az orosz variáns szerepel a névjegyén, vagy a névkártyán. Ön melyik nyelven kommunikál inkább, az orosz vagy az ukrán nyelven? Köszönöm szépen. Harms képviselő, aztán következik. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném kifejezni, hogy az a döntés, hogy az elmúlt heti Strasburgi állásfoglalást elfogadásával nem rendeződött a probléma, azonban az helyén való, hogy az Európai Parlament függetlenül attól, hogy az EP egyes frakciói már úgymond kapcsolódtak az ukrán testvérpártjaikhoz, ettől függetlenül sikerült egy a tényleges képet alkotnunk a helyzetről, és megfogalmaztuk agájainkat is. Arra szeretném kérni, hogy abban a szellemben, amelyben Gáler úr a kérdéseit feltette, fejtse ki nekünk, hogy miért módosították, miért kellett az önkormányzati választások előtt módosítani a választási törvényt Ukrajnában, és miért gondolják, miért alakították úgy a kormányzat egyetértésével a választási törvényt, hogy nagyon sok helyi szervezet civil szervezet már nem tud részt venni, az ön kizárásra került, nem is indulhat ezeken a választásokon. Ez Galler úr kérdésén túl is mutat, mert hogy éppen a helyi szint demokratikus megjelenése problémát jelenthet. Az állásfoglalásra való felkészülésünk során erősen foglalkoztunk az Ukrajnán belüli a titkosszolgálatok új szerepével Szeretném szívesen meghallani, hogy az általunk megfogalmazott bírálatot hogyan értékeli ebben a kérdésben. A titkosszolgálatok új vezetője, személye is kérdéses az, hogy a sajtóra egyre nagyobb nyomást gyakorolnak, illetve a civil szervezetekre is, nem csak ukrán civil szervezetek vagy NGO-kra, hanem például olyan szeretekre is, mint a Konrad Adenauer alapítvány, vagy a Soros alapítvány, vagy a, amelyek régóta aktívak voltak Ukrajnában. Aztán arról is szó esett, hogy az ukrán titkosszolgálatok konkrét újságírók ellen léptek fel. Négy nevet is megneveznék, megnevezhetnék, most ezeket nem sorolom el, de azért emlékezzünk Klimentjev újságíró esetére. Ön ezen bírálatokkal kapcsolatban, vádakkal kapcsolatban tud-e itt valamit mondani ehelyt nekünk? Aztán van még egy téma, amely foglalkoztat. Egy letartóztási hullám történt a Timosenko kormányzat volt tagjaival szemben. Ez is jelzés, jele annak, hogy az ellenmondásos politika az ütközés politika tovább folytatódik Ukrajnában, és nem az észszerű megállapodásra törekszenek. Köszönöm szépen, Harms képviselőasszony. Pötterin képviselő következik kettő percben. Köszönöm. Elnök úr megadta a szót. Külügyminiszter úr. Két évvel ezelőtt, akkor az Európai Parlament elnöke Ukrajna irányába pozitív hozzáállásomról adtam tanúbizottságot, az ön parlamentjében mondhattam ezt el. Épp enni, még emiatt is aggódunk most, erről a képviselőtársaim is szóltak. Egy, egy újságíró esetén, arról a szeméről van szó, akiről, valószínűleg akiről Hans képviselőtársam mondott, nos az ő esete kapcsán kellett tudomásul vennünk, tulajdonképpen elkobozták számítógépét, amelyben, amelyen komputeren a doktori diszertációját írta, és ezt megsemmisítették. Az ilyen eseteket hogyan tudja megmagyarázni? Aztán az a benyomásom is kialakult, hogy a korrupció ellen tevékenységük legfőképpen az ellenzék ellen irányul. Hitelesebb volna, hogyha ö, a kormányzati oldalon is tevékenyebb volna ez a korrupció ellenes harc. Aztán a Konrad Adenauer alapítványról is ö, szó esett, és ennek sorsát szeretnénk figyelemmel kísérni. Szeretnénk támogatni Ukrajna európai közeledését, ám ennek feltétele az, hogy a jog érvényesüljön és a jogállamiság fennmaradjon Ukrajnában. Köszönöm szépen, Pöterin képviselő. Szeverin képviselő kap szót kettő percben Természetesen ön a külügyekért felelős miniszter, a kérdéseink pedig belügyre vonatkoznak, vagy legalábbis elég sok közülük. Ennek ellenére én is uh, mielőtt kérdést tennék föl, szeretném hangsúlyozni, hogy az ukrajnai állásfoglalásról szóló döntést elhalasztottuk. Nem azért, mert szeretnénk befagyasztani a hiányosságokat, nem, nem szemet hunyni kívánunk fölötte, hanem szeretnénk pontosan kinyitni az emberek szemét, és azt szeretnénk, hogy a jövőbe tekintsünk, és lássuk, milyen folyamatok történnek, és mi a véleményünk ezekről. Ugyanakkor visszatérve a kérdésekre. Úgy érzem, hogy a diplomáciának a nagy érdeme, hogy az ellentéteket összehozza. Ennek tükrében kérdezem, hogy az ellentéteket hogyan tudja összehangolni. Gondolok itt az üzleti érdekekre, illetve a politikai struktúrákra Ukrajnában. Tehát hogyan lehet ezeket összehozni, vagy lehet, hogy jobb lenne azt mondani, hogyan lehet ezeket szétválasztani. Második kérdésem. Hogyan látja az ország jövőbeli reformjait a decentralizáció területén, illetve miként értelmezi az ellenőrzéssel kapcsolatos fejleményeket? És végül szeretnék még egy kérdést föltenni. Kormánya készen áll-e arra, hogy a parlamentünkkel együttműködjön, a különböző politikai frakciók, frakciókkal együttműködjön, politikai orientációtól függetlenül, és lát-e arra lehetőséget, hogy keleti és nyugati külkapcsolatait valahogy egyensúlyba hozza olyan módon, hogy az Ukrajnának megfeleljen, de megfeleljen az európai együttműködés szellemiségének, valamint az EU-oroszországi együttműködésnek is. Köszönöm szépen, Szeverin képviselő. Lizek képviselő kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Én a ö, komoly gazdasági problémákról szeretnék szólni, itt az áfa visszatérítésről a külföldi cégek esetére esetében, most ha jól értettem, akkor ezt a problémát már megoldották, ezzel megkönnyíti az én helyzetemet is, éppen ezért külpolitikai kérdést tennék fel. Önnek az előző kormány támogatta más kelet-európai országok óhaját, hogy csatlakozzanak Európához, a NATO-hoz például Grúzia esetére gondolok, a jelenlegi elnöknek mi a véleménye erről, tehát hogy az adott régióból, például Grúzia szeretne csatlakozni a NATO-hoz. Továbbá szeretném tudni, hogy mi a véleménye fehér orosz helyzetről a az elkövetkezendő választásokat illetően. Köszönöm szépen. Következő Miszki képviselő kettő percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Külügyminiszter úr, hogyha jól tudom, akkor van egy olyan határozat Ukrajnában, miszerint Stepp Bandera Ukrajna hőse olyan információt kaptam, miszerint részt vett a holokausztban, és antiszemita nézeteket val, és ez megmutatkozik tetteiben is. Mit gondol? Hősről van szó, avagy bűnösről, bűnözőről, és milyen lépéseket kíván tenni a kormány ebben az ügyben? Köszönöm szépen. Landsbergis képviselő kap kettő percben. Köszönöm elnök úr a szót. Krisztyankó miniszter úr, jártunk hazájában az elmúlt évtizedekben. Az ukrán nyelv erősítésre tettek annak idején erőfeszítéseket. Juszcsenko elnökség alatt még erősödtek ezek az erőfeszítések erőfeszítések, amelyet kritizáltak ellenzői, különösen Kelet-Ukrajnában, mint egyfajta rossz értelemben vett ukrajnizációt, nyelvi és kulturális ukrajnizációt. Most pedig olvashatunk jelentéseket arról, hogy az ukrán nyelvet kiszorítják a hivatalos használatból, különösen Ukrajna keleti részén és a Krím félszigeten. Kérjük, tegyek átláthatóvá ezeket a jelenségeket, és ha ez igaz, akkor vajon ez Moszkvának tett engedményeken alapul? Vajon az ukrán közigazgatás teljesen függetlenül működik? Vagy egyáltalán nem is igazak ezek a hírek? Köszönöm szépen, Lanzberg képviselő. Schulz képviselő fogja lezárni most a vitát. Kettő percet kap. Miniszter úr, beszélt arról, hogy Ukrajna törekszik az integráció irányába, és ez egyfajta perspektíva Ukrajna számára. Ez felvet egy biztonságpolitikai kérdést. A Fekete-tengeri orosz flotta a krími állomásosztatának meghosszabbítása a NATO csatlakozás fényében, hát nem egy illeszkedő lépés. Vajon továbbra is mérlegelik a NATO csatlakozás lehetőségét, mert ez a két dolog ellentmond egymásnak vagy pedig jegelik a NATO kapcsolatokat, és erősítik az orosz féllel való, az orosz flottával legalábbis való együttműködéseket tovább mélyítik-e? Hogyan látja e kettőség kilátásait? Köszönöm szépen, Schutz képviselő. Miniszter úr, adom meg önnek a, a szót, hogy válaszoljon 11 felszólalásra, és kevesebb, mint 10 percünk van, de megkérem, hogy hát próbáljon meg rövid lenni. Köszönöm. Well, thank you for this. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon sok kérdést kaptam, amely mindegyikre szeretnék kimerítő választ adni, de hát megszokhattam hogy röviden válaszoljak, ezúttal is megpróbálom. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom, mi a helyzet Ukrajnában a választásokkal. Erre egy sor kérdést kaptam, illetve az alkotmány ügyi helyzetről is kaptam kérdéseket. Először is szeretném hangsúlyozni, az ukrán elnök több nyilatkozattal élt amelyek arról szóltak, hogy szükség van a méltányos választásokra, amelyek a legmagasabb európai normáknak is megfelelnek. Épp ezért hívtuk meg a, meg a különféle nemzetközi szervezetek és civil szervezetek megfigyelőit. Elnököm találkozik velük, vagy találkozott néhány órával ezelőtt, e megfigyelőkkel. Ez egyik módszertan, illetve az egyik módja annak, hogy jelezhetjük európai és más barátainknak, hogy komolyan veszük a választások folyamatának tiszta és méltányos voltát. Egy átalakulóban levő demokrácia kihívást is jelent, és egyfajta küldetés is. Ezt a küldetést az ukrán kormány és elnök komolyan veszi. Épp ezért a, a helyi önkormányzati választások vonatkozó törvényt azért vezettük be, azért módosítottuk, mert az előző törvény nem volt méltányos. Aztán múlt a bírálatoknak megfelelően módosítottuk ezt a törvényt, amely lehetővé teszi a politikai pártoknak a résztvételt. Egyfajta interakciót, interfészt igyekszünk teremteni a, az ellenzéki pártokkal is, meg a civil szervezetekkel is. Nem erőltetjük rájuk az akaratunkat, hanem igyekszünk azok érettségét figyelembe venni, akik, igyek, akikben részt akarnak venni a politikai folyamatokban. Hagy szóljak néhány szót az alkotmányról. Amikor a 96-os alkotmányhoz visszatértünk, nem azért történt, mert a kormány így döntött, hanem azért, hanem a 18 alkotmánybírából 17 szavazott arra, hogy visszavonjuk a, visszavonjuk a 2004-es alkotmányi döntést, mert az a jogi normák és az alkotmány megsértését jelentette, akkor 2004-ben. És független attól, hogy milyen hosszú ideig állt fenn ez az alkotmány sértő státuszkó, csak az alkotmánybíróság dönt, hozhatta meg ezt a döntést, nem a kormány. Én meg, mint kormánytag mondhatom, hogy nem vitathatom, hogy nem vitathatjuk az alkotmánybíróság döntését, csak végrehajthatjuk. Ez minden demokratikus államban a jogállamiság egyik sarokköve. Egy idézetet engedjenek meg. A Velencei Bizottság az, alkot, az ukrán alkotmány 96-os vizsgálatából adódó jelentéséből idézem az alkotmány erőteljes végrehajtó hatalmat hoz létre, olyan csekk ellenőrzési, tehát hatalom ellenőrzési eszközökkel, amely a visszaéléseket lehetetlené teszi. Az alkotmány gondoskodik a jogállamiságról, a demokratikus önkormányzatokról és az alkotmánybíróság működéséről, amely a a, kulturális, a demokratikus kultúrájának bevezetését jelenti Ukrajnában. Ez a, ezt a Velencei Bizottság mondta akkor, 96-ban, és ez e területen a leginkább irányadó testület, és ahogy az bevezetőmben elmondottam, nem álltunk itt meg, szerintünk további javításokra van szükség, ám ez egy átfogó, minden politikai erőt magában foglaló folyamat eredménye lehet csak az alkotmány további módosítása. Súlyos problémával nézünk szemben Ukrajnában, hogy mert egy politikai erő nem kíván, vagy nem tud részt venni a termékeny együttműködésben. Ez persze nem feltétlenül szerelmi viszony a pártok között, de előbb vagy utóbb Kelet-Európában is eljön az idő, hogy az európai integráció gondolatak körül a különféle politikai erők azért képesek egymással tárgyalni. Ugyanakkor ez a politikai örömről beszélek, csak akkor hajlandó az integrációról tárgyalni, ha ő ülhet a, a vezetőszékben. Ellenkező esetben, ha abból kiszorul, ahogy most történt, akkor, akkor gáncsot vet ennek a folyamatnak minden tekintetben. Tehát igyekszünk az országon belül és kívül is folytatni a párbeszédet, éppen ezért ajánlotta az ukrán elnök, hogy október 30-án találkozik Martin Szúrral, válasz sem kapott. Hogyan lehet párbeszédet folytatni, ha, ha nem is lehet találkozni az, az érintett párt képviselővel, hanem azok csak üzengetnek ahogy ma is, most is történt. Bármilyen politikai spektrum keretében is, de igyekszünk párbeszédet folytatni, nem mi döntünk a politikai partnerek között, hiszünk abban, hogy az itt ülők mint barátaink és partnereink, a politikai színek nem számítanak, és sok esetben nagyon helyén való bírálatokat, aggodalmakat fogalmaznak meg. Reméljük, hogy az eszmecserék és viták során az ukrajnai látogatásuk során, amikor ta találkoznak az ellenzéki, meg kormányzati politikusokkal is, önök is megbizonyosodnak szavaim helytálló voltáról. Én itt nem politikai erőket képviselek, hanem a kormányt és a külügyminisztériumot, és mint ilyen hadd válaszoljak azon kérdésekre, amelyek amelyeket a parlamenti képviselők tettek fel. Az Ukrajnával foglalkozó állásfoglalás vonatkozó döntés helyén való volt. Mi választattunk minden kérdésre. Ennek előkészülete során azonban interakcióra, eszmecserére van szükség, mielőtt valaki döntést hoz, vagy ítéletet hoz, tájékozódni kell, különféle forrásokból, különféle hangokat kell meghallgatni. Mi nyitva állunk ezelőtt, készen állunk. Érdekünk az, hogy ez az eszmecsere, ez a párbeszéd lefolyjon, amely szerintem az európai hagyományban és a parlamenti hagyományban gyökerezik. Vannak nehéz kérdések, hogy a, a, a Lvovi Katolikus Egyetem rektorát meglátogatta egy alacsonyabb szintű tisztviselő, és ott el sajnálatát fejezte ki az elnök azért, hogy nem tudott eljönni erre a találkozóra, holott a kormány komolyan veszi ezeket a kérdéseket is. A különféle kormányzati szervezetek, hivatalok együttműködését erősítenünk kell. Ez a incidenses vezetőpörülés mutatja, össze kell hangulnunk a kormányzat tevékenységét. Ez még tennivalókat jelent számunkra is, és szívesen várjuk az erre vonatkozó javaslataikat, észrevételeiket, hogyan tudjuk a társadalom hangját jobban meghallani. A korrupció elleni harcban pedig mi kormányzati vagy parlamenti tisztviselők, illetve képviselők. Kérdés, hogy harcolni akarunk a korrupció ellen, vagy pedig kivételeket teszünk? Hiszünk-e abban, hogy volt kormányzati tisztviselők mentesek lennének a vizsgálatoktól, vagy nem hiszünk ebben. Hogy legyek, hogy fogalmazzak világosan. Az első ö, őrizetbevétel, illetve vizsgálat nem az előző kormány egy képviselőjét illette, hanem akkor történt, amikor a, föld, a közvetvédelmi miniszter helyettest vesztegetés miatt vették őrizetbe, néhány héttel azután, hogy bűncselekményt követett el, és néhány héttel azután, hogy vezetője a miniszter, aki támogatta miniszter helyettségét, őt kiszavazta a kormányból a koalíció. Tehát nem csak a saját házunk táján is söprögetünk, fontos, hogy erőteljes üzenetet fogalmazzunk meg a társadalom felé, hogy a korrupciót nem engedjük meg sehol sem, a, a, a bíróságokon belül sem, mert a bíróságok is korábban az instabilitás és a korrupció forrásai voltak, melegágyai voltak, ahelyett, hogy a, a, a jogokat védték volna. Éppen ezért vezettük be azt a jogszabályt, amely a bíróságok reformjáról szól, amely a függetlenségét, de a felelősségét is hangsúlyozza a bíróknak az abeli felelősségét, hogy a jog alapján álló döntéseket hozzon, hozzanak, csak a jogszerűség alapján. Az Oroszországgal való kapcsolatainkról is azt hiszem, hogy érdemes néhány szót szólni, több kérdés is érintette ezt. Először is. A Fekete-tengeri flotta nem fenyeget senkit. A hajók legtöbbike 40 éves vagy öregebb, és ezeknek cserélését olyan, olyan cserél, tervezik ugyan, de ez egy helyi szintű erő, a NATO semmiképpen sem fenyegető ütőerő, és az, hogy Oroszországgal normalizáltuk a kapcsolatokat, erősíti a stabilitást és a politikai kép jobban megjósolható, kiszámíthatóvá vált ezáltal. Az Európai Unióval és Oroszországgal való kapcsolataink fontos, hogy a kettős nyerő játékelméleti helyzet szerint alakuljon. Ukrajna mindkét irányba megfelelő hozzájárulással élt ez irányban. Most pedig a nyelvi kérdésre kitérve, hagyj válaszoljak erre a konkrét kérdésre is. Az ukrán nyelv hivatalos nyelv, az ukrán állam nyelve, és továbbra is ez marad. Vannak bizonyos politikai pártokban különféle nézetek arról, hogy mi lenne a megfelelő egyensúly, illetve a regionális nyelvek kartája mi módon értelmezendő, ugye ezt több ország is aláírta, és mi legyen a szerepe, mi, mi az államnyelv szerepe voltak éppen Ukrajnában. Ez a vita jelenleg is folyik, sőt több, több vita is övezi ezt a kérdéskört. Nem a kormány hozza meg a végső döntést ebben a kérdésben, hanem a parlament. És a, a, a közvita folyik, mint mondottam, olyan egyensúlyt kell találnunk, amely az európai értékeket tükrözi ebben a, a partikuláris térségben. Időn végén járok, de azért engedjék meg, hogy néhány szót szóljak néhány egyéb témáról is. egy újságíró eltűnéséről is kaptam kérdést. Komolyan vesszük ezt a kérdést, hiszen egy ukrán állampolgáról van szó, és minden élet fontos, és ha, ha gyanú merül fel, akkor meg kell vizsgálni, ki kell vizsgálni egy ember eltűnésének ügyét, ha bűncselekmény történt, akkor pedig meg kell találni a bűnösöket. Ezért van szükség arra, hogy minden információt beszerezzünk ebben a kérdésben. És hadd biztosítsam önöket afelől, hogy a vizsgálat ö, sikerre, úgy tűnik sikerre jut majd. Ez nem egyik napról a másikra történik, de úgy tűnik, hogy hatékony, megfelelő módon folyik a vizsgálat és eredmények kecsegtet. Számunkra minden ember élet nagyon fontos, e konkrét eset pedig nagyon nagy figyelmet is kapott a közvélemény részéről. Hogyan lehet szétválasztani az üzleti életet meg a szakpolitikát? Hát ebben szeretnék önöktől tanulni, a lengyelektől, a románoktól, és nagyon komolyan vesszük ezt a feladatot, nem csak az Európai Uniós tagállamokra vizsgáljuk abban, hogy hogyan lehet a gazdaságot leválasztani a politikáról, hogyan lehet a leghatékonyabb szabályokat, gyakorlatokat bevezetni, mi az, ami alkalmazható ukrán körülmények között. Miniszterelnökünk éppen most járt Grúziában. Nagyon pozitív meglátásai voltak. Párhuzamosan haladunk, de különféle, mindenféle forrásra támaszkodunk a delegáció tekintetében. Az ukrán kormány a, azon engedélyek, licenszek 90%-át visszavonta, amelyek kivéreztették az ukrán gazdaságot korábban, és bevezettük az áfa visszatérésének automatikus szabályait, és a kötvényekkel kapcsolatban is orvosoltuk a korábbi akut problémát. És engedjék meg, hogy elnézéseket kérjem, ha nem tudtam minden kérdésre válaszolni. Nem akarom a túlzaton igénybe venni idejüket, annál kevésbé sem, mert egy nagyon fontos hozzászólójuk, vagy előadót következik utánam a napirenden, akinek Ukrajnával kapcsolatban is van hatásköre. Ő jól ismeri a mi helyzetünket. Nyilván van, megvannak a saját nézetei, amelyek nem feltétlenül egybe, egynek, az, e, e, esnek egybe az én nézeteimmel, de nagyra becsüljük a figyelmet, nagyra becsüljük az aggályokat is, azt is nagyra becsüljük, hogy kapcsolatba lépettünk önök, önökkel egy nyílt, szabad vitában, eszmecserében, amely hitünk szerint azzal a végeredménnyel zárul majd, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai élet minden tekintetében javulást hoz majd Ukrajnában, és az európai nemzetek családjába integrálja hazámat. Osztjuk az önök értékeit, az önök törekvéseit, időre van szükségünk, és készen állunk arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy hazai normák elérjék azt a szintet, amelyek egy demokratikus, sikeres nemzet számára fontosak Európában. Köszönöm szépen, miniszter úr. egy nagyon érdekes találkozó volt önnel, és úgy tűnik, hogy minden kérdésre válaszolt. Természetesen az eszmecserénk folytatódik a továbbiakban is, és nagy örömmel együttműködünk önnel és reméljük, hogy nem sokára ismételten találkozunk. Kettő percre felfüggesztem az ülést, és utána Füle biztos úrral fogunk beszélgetni. Eh, please, colleague. Kedves kollégák, nagyon szoros a programunk, úgyhogy minden időre szükségünk van. Itt van már a biztos úr. Nagyon nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem barátunkat és nagy közreműködünket, együttműködünket, Füle biztos urat nagyon fontos témában fogadjuk őt, az európai szomszédság politika felülvizsgálata már elkezdődött ebben az évben, és éppen ezért egy nagy öröm számomra elmondani az önök nevében is Füle biztosulnak, hogy mennyire nagyra értékeljük azt, hogy mindig rendelkezésre áll, folyamatosan informál bennünket a tevékenységéről, a kezdeményezéseiről. Akkor, amikor még a, emlékszünk a meghallgatására, ami egyfajta vizsga volt, mikor elkezdte aztán a tevékenységét, és azóta mindig rendelkezésünkre áll, és nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik e témát illetően. Ahogy már az elején elmondtam, ez a találkozó arról szól, hogy a szomszédságpolitika felülvizsgálat alatt van, elkezdődött a felülvizsgálata, és itt elsősorban a bővítés részről kell beszélni, és november 9-én erről lesz majd szó. Tehát mindenképpen erre a bővítési részre kell koncentrálnunk. A kollégák tanulmányozták a, azt a kérdőívet, amelyet ön, biztos úr, elküldött a tagállamoknak, és amelyben a szomszédság politika hatékonyságának a különböző elemeiről kérdez ebben a kérdőívben. A kérdőív különböző eredményeire is eredményeiről is szeretnénk hallani, és nagy örömmel fogjuk meghallgatni önt azzal kapcsolatosan, hogy a külügyminiszterrel tegnap találkozott, és beszélt a külügyminiszterekkel erről a témáról, és gondolom, hogy elmondja, hogy mik voltak az eredményei ennek a találkozónak. Azonnal meg is adom önnek a szót, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. 10-15 percet szeretnék szánni a beszámolomra, ugyanis egy teljes átfogó képet szeretnék önöknek adni a jelenlegi helyzetről és a mögötte lévő folyamatról. És az interaktív vitát is várom majd ezután. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és beszélhetek a szomszédságpolitikával kapcsolatos kérdésekről. A Lisszaboni szerződés az EU számára egy globális szerepet hozott létre. Én nagyon szorosan együttműködök Eston alelnök asszonynal a külső cselekvési szolgálat terén. Az EU tehát egy hiteles globális szereplővé vált, és az elkövetkezendő hónapokban, az elkövetkezendő években mindenképpen teljes kapacitással kell meggyőző módon tevékenykednünk a szomszédságpolitika terén a Lisszaboni szerződés értelmében a külpolitikai rendelke, a Lisszaboni szerződés külpolitikai rendelkezéseinek megvalósítása is egy fontos elem, és jelenleg a konzultációs folyamatunk közepén vagyunk. Majdnem, majdnem minden tagállamtól megkaptuk a kérdőívet, a válaszokat, valamint a szomszédságpolitikával foglalkozó partner, politikát érintő partnerországoktól is. Találkoztunk szakértőkkel, kutatókkal, és ahogy ön is mondta, tegnap találkoztunk a partnerországok vezető képviselőivel úgy szintén. A folyamat ezen szakaszában még nem lehet megvonni a konklúziókat, ez túl korai lenne, viszont már azonosítottunk számos problémát, amelyekről le kell gondolkodnunk a jövőben. Az Európai Parlament a jelentéseivel hoz, nagymértékben hozzájárult a ö, szomszédság, európai szomszédságpolitika fejlesztéséhez, és ez a mai vita is mindenképpen ö, fontos elem lesz ezen az úton. Ö, Kathy Ashton levelé abban a levélben, amelyet Kati Ashtonhoz intéztem, három kérdést tettem fel. Mi lesz a politikával kapcsolatos vízió az elkövetkezendő 10-15 évben? Milyen középtávú célkitűzéseket képzelhetünk el a parlament és a bizottság számára, és hol lehetne javítani a különböző eszközeinken és a forrásokon. Erre a három kérdésre próbálok meg most válaszolni. Engedjék meg, hogy a, a, a vízióval kezdem. Én azt mondhatnám, hogy minden partnerünk nagyon örül e, ennek a széleskörű konzultációs folyamatnak mindenki örül a magas szintű politikai párbeszédnek. Minden mi válaszoló beszél a gazdasági integráció elmélyítéséről, a pénzügyi együttműködés fejlesztéséről, a nagyobb, rugalmasabb mobilitásról. Annak érdekében, hogy egy valódi szomszédságpolitikánk legyen, annak ellenére, hogy bizonyos partner nem igazán kedveli ezt a címkét de önmagában ez a folyamat nagyon pozitív. Nem képzelhetjük azonban azt, hogy mindez így elég. Mi nem egyedüli szereplők vagyunk a politikában. Azt is tudni kell, hogy az Európai Unió értékeit, akit Ját nem mindig, nem mindig kompatibilisek a jelenlegi helyzettel, ha figyelembe veszük Fehér Oroszországot, amely Oroszországgal kötött vám uniót vagy pedig ha megnézzük, hogy Kína gazdasági és politikai hatása is mennyire növekszik. A várakozások tehát nagyon fontosak, magas szintűek, és nem mindig voltunk az unión belül teljesen világosak a válaszaink a kapcsolatok javításában, elsősorban a mediterrán partnereinkkel számos esetben nem volt megfelelő. Nagyok a vállal, várakozások az értékek szintjén is. A jó kormányzás, a politikai reformoknak, nem opcióknak kell lenniük a politikánkban, hanem elmélyült politikai és gazdasági kapcsolatokat kell kialakítanunk. Az Európai Parlament a bilaterális és multilaterális kapcsolatai hálózatán keresztül a partnerországokkal nagyon fontos szerepet játszik a demokratikus elvek fejlesztésében. Az eddigi konzultációs folyamatok rámutattak a konszenzus szükségességére a Lisszaboni szerződés 8. cikkének értelmében a politikai együttműködésnek és a gazdasági integrációnak olyan mélynek kell lennie, amilyen lehetséges. Mennyire legyenek szorosak a kapcsolatok, mennyire legyenek, legyen mély az átfogó a gazdasági integráció. Azt hiszem, hogy fontos a hosszú távú célkitűzés biztosítani itt az átfogó, elmélyült FTR-ra, tehát szabadkereskedelmi megállapodásra van szükség, plusz 1 százalék, mínusz 1 százalékot figyelembe véve az Európai Unió integrációja szintjén a négy szabadság elvet kell biztosítani, mint az európai akik egy fontos részét. Természetesen vannak nagy különbségek a partnerek elvárásai és az európai tehát a partnerek elvárásai között, és a között, amit az Európai Unió nyújtani tud. Az első ilyen ö, ö, szakadék az a szabadságjogok számát illeti. Itt négyről ö, beszélünk általában, ö, viszont számos EU-s tagállam csak háromra szokott koncentrálni a négy közül elsősorban a mozgásszabadságát kell megemlíteni. A második ilyen fontos elem a pénzügyi támogatás. A partnerek rámutatnak arra, hogy milyen ára van a reformoknak, és sokan vonakodnak attól, hogy vállalják a reformok költségeit hogyan lehet ezt, ezt, ezt a szakadékot valahogy megszüntetni. Itt egy fokozatos megközelítésre van szükség. A FTA és a partner országok elkötelezettsége nagyon fontos ezen a területen az kötelezettségeket a kötelezettségvállalásokat csak így lehet megvalósítani, de természetesen valódi előre menetelre, fejlődésre van szükség. A, a pénzügyi támogatásnak is magasabb szinten kell megvalósítani, azon országok esetében, amelyek valódi politikai reformokat hoznak létre, és az átfogó szabadkereskedelmi megállapodást valósítják meg. A mobilitásnak is jelentősebb szerepet kell nyújtani azokkal az ország, azokban az országokban, ahol a külső határok ellenőrzésére szükség van. Ebben a szakaszban el kell mondani azt is, hogy én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak sokkal nagyobb ambíciókra van szüksége a partnerországokkal. Meg kell osztani a közös értékeket, segíteni kell a kormányzási feladatokban, a reformokban, természetesen a szomszédság politikát érintő országok, európai országok és az, elvára, az elvárásaik jelentősek, az európai partnereknek is sokkal ambíciózusabban kell fellépniük. Én azt látom, hogy a partnerek minnyáján és a legtöbb tagállam is egyetért a megindított úttal. Azt is látjuk, hogy vannak, van számos olyan terület, amelyre a figyelmünket, amelyekre a figyelmünket koncentrálni kell középtávon. Itt hét fontos területről lehet beszélni. Az egyik ilyen terület az a politikai vezetés megerősítése a kapcsolat Ez nem azt jelenti, hogy újabb lehetőségekre van szükség, vagy formális eszmecserére lenne szükség, hanem egy folyamatos, lényegbevágó, alapvető párbeszédre politikai szinten. Biztosítani kell a bizalom kereteit is a partnerkapcsolatokban. Nem csak a, a külügyminiszterek között kell biztosítani a szoros együttműködés, hanem más területeken is. A második terület a DCFTA-ket illeti. A belső piacon való részvétel lehetősége szintén egy nagyon erőteljes eleme lehet a változásnak. Tovább kell folytatni a tárgyalásokat az átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokkal, rövid távon is a legtöbb szomszédunkkal, mind keleten, mind pedig délen. A partnereink is rámutattak arra, hogy mennyire fontos számukra a piaci hozzáférés, az új lehetőségek a mezőgazdasági és élelmiszeri termékek eh, eh, piacra bocsátásának lehetőségei. Természetesen a bírósági eh, rendszerek függetlensége biztosítása is a reform egyik szükséges eleme, valamint a korrupció csökkentése. A harmadik elem az az, hogy hogyan lehet a mobilitáson könnyíteni. Az úgynevezett fekete-fehér megközelítésen tovább kell mennünk, és meg kell, és elő kell segíteni a mobilitást, valamint a mm, migrációt, de természetesen a biztonsági aspektusok tiszteletben tartásával. Biztosítani kell az egyetemisták, a diákok, a kutatók, az üzletemberek mobilitását. A negyedik téma, negyedik ellen az az, hogy hogyan lehet a konfliktusokat csökkenteni, és mit tehet az Európai Unió ez egy olyan kérdés, amelyet nem lehet elkerülni. A konfliktusok kezelése a kiemelt téma a szomszédság politikában is, ha bár ez a téma túlmegy a szomszédság politikán. A partnerek azt kérték, hogy sokkal aktívabbak legyünk. Az EU-nak nagyobb jelenlétre van szüksége és a bizalomépítés és erősítés is az egyik fontos ellen. Mit tehetünk a bizalomépítésen túl? Nagyon világos elvárások vannak a partnereink körében, és a Lisszaboni szerződés új lehetőségeket is rendelkezésre bocsát. Az ötödik kérelem, elem az ágazati együttműködés elmélyítése. Természetesen itt a nagyobb együttműködésre van szükség olyan területeken, mint az energia, a klímaváltozás, a környezetvédelem, az oktatás, a gazdasági, ipari kooperáció, a technológiai transfer. Ezeken a területeken is sokkal pozitívabb válaszokat kell adnunk hatodik téma a civil társadalom bevonása ebbe a folyamatba a, civil, a cso tehát a civil társadalmi szervezetek nagyon erőteljes szerepet játszhatnak a jó kormányzás és a értékek fejlesztése szintjén, előmozdítása szintjén szerepük lehet a környezetvédelemben, a klímaváltozásban, a politika kialakításában is részt kell, hogy vegyenek, valamint a monitoring rendszerben, az ellenőrzésben mindenképpen meg kell erősíteni a kapacitásaikat is. Végül pedig ott van a regionális specifikusságok kérdése. A partner a szomszédainkkal és általában az általános célkitűzések területén is. A nagyon fontos, hogy minden régió számára a megfelelő megközelítést tudjuk biztosítani. A regionális együttműködés a szomszédságpolitikai partnerek között fontos, különösen a keleti partnerkapcsolatok, valamint a Mediterrán Unió szintjén tehát itt nem csak szomszédságpolitikai regionális dimenziókra kell gondolni. A keleti partnerség szintjén az EU hat partnerrel alakított ki elmélyült kapcsolatokat kétoldalú szinten és csoportszinten is a prágai csúcstalálkozó után 18 hónappal azt látjuk, hogy jelentős volt a fejlődés a szomszédságpolitika felülvizsgálata lehetővé teszi számunkra azt, hogy a következő év májusában a budapesti csúcs találkozó is sikeres legyen. A Mediterrán Unió szintén jelentős mértékben fejlődött előre haladt, annak ellenére, hogy voltak politikai nehézségek a közel-keleti béke folyamatot illetően, a titkárság kidolgozik számos új projektet, a, természetesen azonosítani kell bizonyos praktikus módozatokat, hogy hogyan is lehetne hozzájárulni bizonyos kezdeményezések megvalósításához. Most pedig a politikai eszközök, pénzügyi eszközök és a forrásokról szeretnék néhány szót szólni. A szomszédságpolitikával kapcsolatos cselekvési tervek bebizonyították azt, hogy ez egy fontos politikai eszköz volt, most pedig látjuk azt, hogy egy második generációs rendszer lenne szükségünk az európai szomszédság politika és partnerségi eszköz egy nagyon fontos szakaszt jelentett a támogatás területén a pénzügyi együttműködés, a pénzügyi támogatást sokkal gyorsabban kell megvalósítani, kevesebb bürokrácia szükségeltetik, és figyelembe kell venni a sürgősségi ügyeket is. A partnerországok is azt kérték tőlünk, hogy az előcsatlakozási támogatásról gondolkodjunk el. Nagyon jól tudom azt, hogy önöket nagyon is érinti a demokratikus ellenőrzése a külső kiadásoknak a demokratikus monitoring, az ellenőrzés, és minden alkalommal a figyelembe vettük a parlament kívánalmait, ha konzultációra vagy eszmecserére volt szüksége. A támogatásunkat mindig biztosítottuk. Szeretném azt is aláhúzni, hogy mennyire fontos a szomszéd országok támogatása, fontos a fejlesztési támogatás, minimum minimum eszközökre van szükség, amelyekkel a partnerországok reform meneteit segíthetjük. Számos olyan hatékony lehetőség létezik, amelyel több támogatást nyújthatunk, például az innovációs pénzügyi eszközök segítségével. Jobban koordinálhatnák a, a, a, az EU és a tagállamok támogatását, felhasználva a, a, a cselekvési terveket, a különböző programokat, de természetesen sokkal ambiciózusabb politikát kell megvalósítani a pénzügyi eszközök szintjén is. El, el, az elkövetkezendő pénzügyi keret keretek között is biztosítani kell a prioritást. Elnök úr, tisztelt képviselők, ahogy látható, ezek a, az előzetes gondolataink a stratégiai felülvizsgálat során. Természetesen a konzultációs folyamat során mindez majd kikristályosodik. Február 1-én Aston asszony és jó magam meghívtuk az EU tagállamait és a politika partnereit egy minisztériumi miniszteri konferenciára, és ez egy fontos lépés lesz, azonban ma már itt meg akartam osztani önökkel a gondolataimat, és szeretném önöktől is hallani a reagálásokat és a javaslataikat, ugyanis mindenképpen a szerződés ambícióit kell, hogy a szomszédság politika is tükrözze az önök támogatására és gondolataira mindenképpen szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Füle biztos úr. brok képviselő kapszót kettő percben. Köszönöm. Elnök úr, kedves képviselőtársaim, biztos úr, szeretném önnel közölni, hogy gratulálok önnek. Régóta először van az érzésem, hogy világos stratégiai kereteket kapott ez a téma, olyan stratégiai tekintette az öné, amely operatív elképzeléseket is követ. Ez pedig nagyon helyén való így. Ahogy eddig támolygott, csak úgy maga elé ment ez a dolog magától, az éppen nem volt célirányosnak mondható. Ezt tapasztaltuk korábban, és ha arra az, az ön előtt ezt a posztot betöltő úr szavaira gondolok, meg előadásaira, akkor még inkább az érzésem erősödik ez a pozitív érzésem most. Frakcióm igyekszik önnel erősen együttműködni, hogy ezeket a célokat elérjük. És az első ponttal kapcsolatban, a jelentésben is szerepeltek ezek, a keleti partneri kapcsolatok terén azt mondtuk, hogy itt egy európai perspektíváról van szó. A földtengeri tengeri térség és a keleti partneri térség egyenlő, egyforma súlyú, ám célkitűzéseiben mások, egyik Európa szomszédsága, a másik meg európai szomszédok köre. Ezért gondolom azt, hogy tovább kell vigyük ezt a politikát, és ahogy Román Prodi mondotta, felül kell vizsgálnunk azt a gondolatot, hogy mindent ki az intézményekből. A szabad kereskedmi térség, ez a csatlakozás a belső piacról bejutást jelentheti. Hogyan lehet bejutatni ezeket az államokat a belső piacra, akár a Schengen jövezetbe, anélkül, hogy Európai Uniós tagságot kínálnánk? Sok lehetőség van, és még többre nyílik kilátás. Az európai gazdasági térség lehet például az egyik példa, nem feltétlenül lehet mindent lefetni a, a, a, ezzel a modellel, de egyfajta gondolati alapként megfelelő irányt mutathatna, európai perspektívát felmutatni azon államoknak, amelyeket túlterhelne az európai integrációs követelmény, ugyanakkor nem akarjuk becsukni sem az adatot előttük, ez irányban lenne, ez egy jó megoldás. Köszönöm szépen. Pancieri képviselő kap szót. Kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek Brock képviselővel, valamint önnel, elnök úr nevezetesen, hogy a biztos úr mindig nagyon szívélyesen rendelkezésre áll, egyetértek az elhangzottakkal is. Három kérdést szeretnék feltenni, három rövid kérdést. A szomszédságpolitika és stratégiai politika, ez kétségtelen, egy nagyon átfogó képet kell kialakítani a szomszédságpolitikáról. De ma sokkal az érdekeinket és a pénzügyi érdekeinket is a mediterrán térsége kellene, hogy koncentráljuk. Miért? Tehát ez teljesen világos. Nagyon sok problémát lehetne megoldani, hogyha inkább a mediterrán térségbe investálnánk. Ön elmondta azt, hogy mennyire fontos ez a szomszédsági politika, de itt nem csak pénzügyi kérdésről van szó. A második kérdés beszélt a gazdasági integráció integrációról. Nevezetesen, hogy számos ország szeretne egy elmélyültebb gazdasági integrációt. Persze a pénzügyi források fontosak Azonban még fontosabb a demokratikus infrastruktúra kialakítása, a civil társadalom szerepe fontos ezen a területen. És tudni kell, hogy mik is a valódi célkitűzések. Ami a stratégiát illeti, én nem szeretném kétségbe vonni a biztosok hatáskörét de azt hiszem, hogy az ön hatásköre egyre inkább a bevándorlási politika felé tendál a LIBE, a az AFET szakbizottságokban nagyon sokat beszélünk ezekről a kérdésekről. Úgy szintén köszönöm szépen Pancieri képviselő Neitz képviselő asszony 2 percben. Elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársaim! Először is biztos úr, örülök annak, hogy vállalkozott az európai szomszédság politika felülvizsgálatára, illetve áttekintésére, és köszönöm hogy kifejtette, hol tart a bizottság, és milyen a, a válaszok várhatóak azon kérdőívre, amelyet az európai tagállamoknak és a szomszédok politikai által érintett partnereknek küldött ki. Azt hiszem, hiszek abban, hogy a válaszok lehetnek az alapjai ennek a már régóta várt felülvizsgálatnak, mert elég sok kétértelműség, bizonytalanság uralkodott afelől, hogy mi is voltak éppen egy célja ennek a szomszédságpolitikának. És azt is gondolom, hogy néhány félreértés is érvényesül ezzel kapcsolatban, hogy több egymás ütköző várakozások. Én személy szerint hogy a partner, mi az EU nagyon túl sokat várunk, esetleg a partnerországokról is keveset kínálunk cserébe, gondolhatják ők. Ezt mindenképpen ezt a politikát be kell fejezzük, ha bármit célt el akarunk érni. Még három, a kérdés három vetületéről szeretnék néhány gondolatot közölni önökkel. Először is az emberek szabad mozgása. Nekem egyértelműnek, nyilvánvalónak tűnik, hogy minél keményebbek a vízumpolitikai intézkedések, és minél többen igyekeznek megkerülni a jogszabályokat, mert olyan kemény terheket rónak rá, tehát vagy a vízumok lejárta után marad, so, tovább maradnak, vagy, vagy, meg, vagy másképp utaznak illegális módon, annál rosszabb. Tehát sok esetben rulírozó vízum vízumot lehetne befejezni, akár meghosszabbítható vízumot. Tehát vannak módszertanok, de nagyon fontos, amit mondok, szerintem elnök úr ne az óráját nézegesse, illetve kapcsolgassa. Aztán a piacok megnyitása is rendkívül fontos. Itt is több terméket, szolgáltatást kell befogadnunk el, át, ezekből az országokból, és szerintem nagyon fontos van az is, hogy az Európai Bizottság és annak szolgálatai keményebben dolgozzanak azon, hogy a befogyott konfliktusok megoldását segítsék ebben a térségben. Schulz képviselő kettő percben. Herr Kommissar, ich kann mich den... Biztos úr. Csak csatlakozni tudok a köszönő szavakhoz, mert hogy fontos, hogy aktuális kérdésekről tájékoztasson, és a szomszédságpolitikában kifejtett tevékenységei ről mondott minden pontját osztani tudom, bár bizonyos prioritásokat kellene megfogalmazni a keleti szomszédsággal kapcsolatban, azt kéne előre sorolni, szerintem. Ugyanakkor a bővítéssel kapcsolatban is ön a felelős a bizottságon belül. Talán világosabb orientációt várnak tőlünk a, a keleti szomszédaink. Lisszabon után úgy tűnik, mint hogyha a az Európai Unió végességéről folyna a vita, és az a perspektíva, hogy ezek az államok csak azért hagynak végre belpolitikai reformokat, hogy aztán elő, ez ennek révén csatlakoztassanak az EU-hoz. Ez egyfajta illúzióba kergeti őket, nem minden állam lehet végső soron tagja az Európai Uniónak. Tehát az említett partneri viszony egy olyan modell lehet, amelyet amely, vonzóvá, amely vonzó lehet ezeknek az államoknak, ezt tudjuk majd kínálni nekik, elmélyített szabadkereskedelmi zónák, Schengeni csatlakozás, és egy sor olyan kecsegtető dolog lehet, amely, amely eh, reálisabb, mint hogyha egy végtelen eh, bővítési perspektívát, nek az illúzióját vázolnánk fel előttük. Ezzel kapcsolatban tehát el kell végeznünk a házfalatunkat, és nem nagyon lehet kikerülni az Európai Unió bővítése véglege, vég, vég, végességének a fogalmát Lisszabon után. Köszönöm szépen. Meyer képviselő következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, Köszönöm szépen ezt az első látogatását, vagyis az első látogatáson már volt szó a szomszédsági politikával kapcsolatos eszközökről, és akkor azt mondta, hogy a kettes cikk értelmében kell eljárni, és minden társulási megállapodást tiszteletben kell tartani, elsősorban az emberi jogi vonatkozásokat. Hiszem, hogy szükség van arra, hogy tovább mélyítsük ezt az eszközt, ami a politikát illeti, ezt a cikket egyáltalán nem alkalmazzák a, ami a mediterrán térséget illeti, Izraelt illeti, a társulási megállapodások nem tartják tiszteletben ezt a kettes cikket. És látjuk, hogy mi volt a helyzet Marokkóban. Egy 14 éves gyerek megpróbált egy táborba elérni. És, és ez nem sikerült számára, és meghalt ez a gyerek, tehát nem ért el a tá, táborba. És ez a gyerek akkor halt meg, amikor az ENSZ főtitkára azt mondta Strasbourgban, hogy New Yorkban a Polisario Front és Marokkó között egy újabb tárgyalási folyamat indul, tehát Marokkó nem tartja tiszteletben a, azokat a jogszabályokat, amelyeket tiszteletben kellene tartania, például a halászati megállapodásokat sem. Aztán itt van ez a, ez a gyermek halálozás tehát fel kell tenni a kérdés, hogy mi, mit, mit tegyünk. A kettes cikk egyáltalán valamire szolgál, vagy egyáltalán nem. Köszönöm szépen, melyek képviselő. Zsib képviselő kettő percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek, biztos úr. E, a munkájáért, a szomszédsági politika felülvizsgálatáért, és a hét pontról, pontnak is nagyon nagy a jelentősége. Hét pont jelenti a partnereink elvárásait. Ami a, az elvárásokat illeti a támogatások terén, a befagyasztott konfliktusok problémáinak megoldása terén nagyon nehéz a helyzet. Moldávia, Grúzia, vagy Észak-Karabak térsége területein azt látjuk, hogy nagyon nehéz a konfliktusokat megoldani. A kérdésem a következő. A mobilitás az valami olyan dolog, amely eh, területén nagyok az elvárások, itt a vízunkönnyítések terén. Az európai partnerek esetében eh, mely országokban eh, legkönnyebben lehetne megvalósítani a vízunkönnyítést? A második kérdésem pedig, hogy az önértékelése szerint pénzügyileg kit kellene támogatni azon országok közül, amelyek tagjai a keleti partnerségnek. Tehát itt nem elsősorban azt szeretném mondani, hogy nevezzen meg országokat, hanem kik, melyek azok az országok, amelyek számíthatnak a támogatásra e politika keretén belül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Severin képviselő, kettő percben. Azt hiszem, hogy én feladatom most, hogy köszönetet mondjak a kezdeményezésért, illetve az eddigi elért eredményekért. Időszerű volt, szükség volt rá, és nagyon is ígéretes. Ami a metodológiát illeti, sajnos ez a vita igazából nem nyitott lehetőséget arra, hogy elmondjuk gondolatainkat, és önnek sem nyílik arra lehetősége, hogy igazán meghallgasson bennünket. Arra kérem, hogy számítson bizonyos kezdeményezésekre részünkről, illetve arra is, hogy kisebb csoportokban beszéljünk erről a kérdésről, fókuszcsoportokban, és akkor mélyrehatóban elemezhessük a szomszédsági politikát. Ami az elveket illeti, azon a véleményen vagyok, hogy a jó globális politika jó szomszédsági politikával indul, ahogyan ön is mondta. Ezen kívül hiszek abban is, hogy a koherens szomszédsági politikához koherens Európai Unióra van szükség. Intézményes szempontból, de intellektuális szempontból is, hiszen itt eltérőek az érzékenységek, a hagyományok, a tudás aszimmetrikus, és valahogy ezeket a különböző aspektusokat össze kell vonni, harmonizálni kell a földközi tenger térségét, Ukrajnát, a Moldovát, a lengyel nézőpontot, az olasz, a spanyol vagy a francia nézőpontokat mind össze kell fogni. Ezen kívül a jövőképet illetően stabilitásra és demokratikus biztonságra van szükség a szomszédsági politikában, ezt pedig fejlesztéssel lehet elérni. Véleményem szerint tehát a legfontosabb célkitűzés az, hogy stabil szomszédsági politikát alakítsunk ki, biztonságra van szükségünk a szomszédaink terén, ahhoz, hogy mi magunk biztonságba tudjuk magunkat, illetve demokrácia van szükség a biztonság, illetve a fejlesztés kialakításához utolsó megjegyzésem, mert tudom, hogy nincs időnk, egy fogalmat nem említett közös szomszédsági politika, és ez bonyolítja a dolgokat, hiszen vannak olyan szomszédaink, amelyek másoknak is szomszédai. Hogyan kezeljük őket exkluzív módon, és akkor versenyre kelünk másokkal, vagy pedig közös szomszédokként tekintünk rájuk, háromoldalú együttműködést próbálunk megvalósítani ezekkel az országokkal, vagy esetleg kétoldalú tárgyalásokat folytatunk, és hogyan érjük el, hogy a szomszédaink szomszédaival is együttműködjünk. Köszönöm szépen, és köszönöm elnök úr, hogy hagyott tovább beszélni. Véleményem szerint folytatni kell ezt a vitát. Köszönöm szépen, Szeverin képviselő, Juland képviselő, kettő percben. Nem. Köszönöm, elnök úr. Füle úr, Köszönöm, hogy eljött. Először azt kommentálnám, amit a kilátástalanságról, a perspektíva hiányáról beszélt. Mondott a szomszédság politika a szomszédországból nézvést való értékelésében. Ez igaz, én is úgy érzem, hogy nem tudtunk nekik világos perspektívát adni, nem tudtuk elérni, hogy erősebben, mélyebben folytassák a reformjaikat mert a hazai választóitnak nehezen magyarázzák ezek a kormányok, hogy miért kell végrehajtsanak nagyon költséges, fájdalmas reformokat, miközben nincs kilátás arra, hogy az EU csatlakozzanak. Úgyhogy politikai támogatásomról biztosítom azt az akaratát, hogy világosabb perspektívát kell kínálni ezeknek az országoknak. Konkrét kérdésem pedig a piacok megnyitásával kapcsolatos. Gyakran nagy szavakat használunk, igen, meg akarjuk nyitni a piacokat a, a, szom, a szomszédos országok előtt. Aztán, amikor konkrét ügyek merülnek fel, például Grúzia kapcsán, akkor hirtelen nem akarjuk, nem tudjuk megnyitni még a tárgyalásokat sem a szabad kereskedelmi megállapodásról. Újabb és újabb technikai feltételt támasztunk, ha az egyiket teljesítik, ott a másik, úgy tűnik, hogy még hazám esetében is legalább megnyitottuk ugyan a tárgyalásokat, ezzel párhuzamosan pedig az érintett ország a feltételek érdekében reformokat hajtott végre, de már a tárgyalások megnyitása is egy jel, amit részünkről kifejezi, hogy van szándék részünkről, hogy végül valami megállapodás szülessen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pranter képviselő kap szót kettő percben. Um, just two point. Köszönöm szépen. Biztos úr, két megjegyzésem lenne. Az egyik egy kérdés lesz. Felmerült az a kérdés, hogy mi az, amit mi adhatunk. A vízum könnyítésről beszéltünk, de azt hiszem, hogy túlságosan szűk ez a kérdéskör ön pedig a ö, textiltermékekre, illetve az acéltermékekre utaltam a piac megnyitására. Azt hiszem, hogy őszintén kell beszélnünk erről a partnerországokkal. A második megjegyzésem az oktatásra vonatkozik. A fiataloknak föl kell ajánlani a lehetőséget, a fiatal vállalkozóknak is, hogy eljöjjenek ide, és tapasztalatot szerezzenek. Ki kell tehát kerülnünk valahogy a vízum vitából. Aztán ott van az emberi jogok kérdése, az emberi jogi záradék legtöbb esetben nem működik, ezt őszintén látnunk kell. Egy, soha nem használjuk igazából ezeket az áradékokat, fölül kell tehát vizsgálni azokat. Beszélünk a befagyott konfliktusokról, valószínűleg ezek a legnehezebb kérdések. Még egy megjegyzésem van Líbiával kapcsolatban, az együttműködési megállapodás kapcsán, mert Malmström biztos asszony írt alá. Az 50 millió, ami a stabilitási eszközből származik, nem elegendő számú, a véleményem szerint, és szeretném tudni, hogy honnan származik ez az összeg, és hogyan lehet érvekkel alátámasztani ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kukán képviselő kapszott két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Mindenki értékeli az ön ö, munkáját, én ugyanígy teszem. Az elnök az el, a kezdetekben már azt mondta, hogy nagyra értékeljük azt, hogy ön rendelkezésre áll, hogy kész arra, hogy eljön. Itt nem csak készségről van szó, ez, ez valóban értékeljük, nem egy diplomáciai ö, ö, fogás, értékeljük a munkáját, és majd ha válaszol a mostani kérdéseinkre, akkor gondolom, hogy ezt is korrekt módon teszi meg. Én úgy gondolom, hogy hmm amikor túlságosan előremutatóak a vízióink, nagyon nehéz meghatározni, hogy hogyan lehet eljárni. Azt hiszem, hogy nagyon pragmatikus, praktikus módon képzeli el a jövőt. Ön biztos a szomszédság politikával és a bővítéssel foglalkozik hogyan tudja összeegyeztetni ezt a két dolgot. Ez kompatibilis-e ön szerint, vagy pedig ugyanannak a területnek két része, vagy nehéz ezt a két dolgot összeegyeztetni. Ahogy látja, ez egy nehéz filozófikus jellegű kérdés. Elnök, köszönöm szépen. Alec Kis képviselő kap szót kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves biztos úr, köszönöm szépen a nagyon érthető, átfogó eh, eh, állásfoglalását, hogy látja, eh, a kollégák nagy része támogatja az öngondolatait, és az AFET bizottság képviselői úgy értékelik, hogy nagyon jók a kilátásai, hogy megvalósítsa az irányvonalakat van egy kérdés. Hogyan is látja a fehér orosz országi kérdést a szeptember 19 és az utáni időszakra vonatkozóan vannak a keleti partnerségi kapcsolatok szintjén különböző projektek a kulturális, a közlekedés és az energiapolitika területén. Ön, mint biztos, hogyan értékeli ezt a politikát, és, és hogyan lehet támogatni ezt a politikát, akár morálisan, vagy nem csak morálisan, és ön szerint hogyan lehet értékelni a litván elnök Minszki látogatását. Köszönöm, Paleckis képviselő. Fekedle képviselő kettő percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, azt hiszem harmadjára találkozunk, és ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen az egyértelmű előadását. Beszélt az egy tető alatt megvalósuló ö, filozófiáról. Ez nekem nagyon tetszik, és három stratégiai megjegyzésem lenne a szomszédsági politikát illetően. Először is, ami a fiatalokat illeti, vannak együttműködési megállapodások, ezeknek véleményem szerint a diák cserére kellene összpontosítani, illetve a fiatal kutatók cseréjére. Ezen kívül a mobilitást meg kell megemlíteni, gyakran hangsúlyozzuk a gazdasági együttműködést, a tudományos eszmecserét, a KKV-kra összpontosítunk. A múlt héten hallottam, hogy Törökországban például heteken keresztül kell várni a vízumra. Vannak tehát technikai akadályok, ezeket le lehetne győzni viszonylag gyorsan. A harmadik stratégiai terület véleményem szerint az egészségügy kérdése, ezt alábecsüljük. Ezen országokkal osztjuk az aggasztó egészségügyi tendenciákat, a krónikus betegségek, illetve a rák tekintetében itt nem csak ágazati együttműködésre, hanem ágazatok közötti együttműködésre is szükség van. Közösen kell gondolkodnunk arról, hogy a fejlesztési paradigmát hogyan változtathatjuk meg, és így jobb egészséget biztosíthatunk mindenki számára. Meg kell győződni arról is, hogy nagyobb mobilitásra teszünk szert a tudás terén. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Gomez képviselő asszony kap szót. Kettő percben. Köszönöm. Nem csak a szomszédok. Nem csak mi vagyunk hatással a szomszédainkra, hanem olyan más államok is, amelyek értékei ellentmondanak a miénknek. És ezért fontos látnunk, hogy a stratégia hiánya gond lehet például, hogy diktatúrákkal tárgyalunk visszatoloncolási megállapodásokról. Tudom, hogy nem az önfel munkaköréhez vagy hatáskörébe tartozik, de például a Szerbiával való keretmegállapodás, Libiával való keretmegállapodással való feltételrendszert sem kaptuk még készhez, holott delegáció utazik jövő héten Líbiába. Nekem tetszik az ön stratégiai gondolkozása, meg a, meg a, a kérdőív. Ugye a miniszterek általában nagyon jók a stratégiai ö, mesék területén, ám a konkrét tevékenység terén azért általában gyengébbnek mutatkoznak. Például, ha felteszi a kérdést nekik, a minisztereknek, hogy a a lefagyott konfliktusok feloldásában milyen hozzájárulások van, például itt a ciprusi konfliktus, amely súlyosan alása nem csak Törökországgal való tárgyalásainkat, hanem, hanem a, a CSDP-t is akár, vagy a nyugat-szaharai térség ügyében, ahol nagyon világos saját biztonsági érdekei vannak az Európai Uniónak olyan térség, ahol a, a szállövezetben a terrorizmus terjedés, terjedőben van. Aztán az izraeli-palesztin konfliktus, meg egy sor más. Olyan kérdések ezek, ahol a külügyminisztereket kéne kérni, hogy koncentrálnak ezekre, és ne, a szánalma, ne éljenek a szánalmas magyarázatokkal arra nézvést, hogy, hogy az EU nem lép, és azt mondják mindig, hogy ez az ENSZ kezében van, és ők, ők mosák kezeiket. Köszönöm. Bocsánat, nem, tudok, nem maradok megvá megválni a, a válaszait, de majd megkapom őket. Köszönöm szépen, Gomes képviselő asszony. Chrysler, Dörfler képviselő zárja le a vitát. Köszönöm, annak úr. Biztos úr, Werner Schulz úr kollégám kérdéséhez csatlakoznék, hogy előbb-utóbb beszélnünk az Európai Unió végességéről, Juska Fischer a Humboldt Egyetemi beszédében ezt nagyon precízen megfogalmazta évekkel ezelőtt. Hogyha pedig az Európai Unió végességéről esik szó, akkor ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy örökre lezárul a folyamat, a folyamat nyitva marad, de mondjuk 2020-ig, vagy még később időszakig, és ez a kérdés rendkívül foglalkoztatja az állampolgárokat, úgy minden, minden bővítési vitakor, vita esetén azt mondják az állampolgárok, most már elég, most már elegünk van ebből. Tehát van egyfajta filozófiai meggondolás is mind, mindezek mögött. Egy további mélyítés, mindig azt mondjuk, hogy akkor van lehetőség mélyítésre, ha tovább bővítünk. Ugyanakkor szerintem, ha a, a bővítés és mélyítés viszonyrendszeréről kell elgondolkoznunk, és nem mindig azokkal a közvetlen kérdésekkel foglalkoznunk, hogy hogy néz ki majd a bővítés következő lépése. Mert az Európai Unió végességéről szóló közvita oda is el kell vezessen bennünket, hogy feltük a kérdést, mi lehet, mire van lehetőség az Európai Unióban, és mit is akarunk. A konvent ezzel kapcsolatosan nagy lehetőséget vázolt fel, ám ezek aztán elporlattak, és a Lisszaboni szerződésig jutottunk, amely nem minden tekintetben hozta azokat a várakozásokat, amelyeket a konvent idején tételeztünk. Tehát az európai projekt külső imását illetően jelentősen ö, erősödne akkor, hogyha ezeket a kérdéseket el tudnak választani. Köszönöm szépen, most pedig Füle biztos kapja meg a szót, hogy válaszoljon a számos-számos kérdésre, amelyeket feltettek. Yeah, yeah. Uh, uh, I can make a choice, yeah. No, no. Uh, let... Igen, azt hiszem, hogy uh, megpróbálok sorban választ adni, a végéről kezdeném. Egyetértek önnel, lesz bővítési csomag, amelyet egy pár napon belül bemutatunk önöknek, és beszélni fogunk róla, meg fogjuk ezt vitatni. Ez nekem is fontos, Beszélnünk kell nem csak a feltételekről, hanem arról, hogy mi az, ami megvalósítható ezen parlament keretében, illetve beszélnünk kell arról is, hogy hogyan lehet újra egyesíteni Európát, erről van-e szó, vagy valami másról, mennyire fontos ez a bővítés szempontjából. Ez egy olyan eszköz, amely a saját politikánk tekintetében is fölnyithatja a szemünket. A bővítést akkor vetjük fel a bővítés kérdését, amikor a méret számít egy ilyen pillanatban. A bővítési csomagról beszélnünk kell, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz majd vitákat szervezni ebben a témában. Az Európai Parlament lehetőséget nyit erre, mert a külügyminiszterek fórumán nem mindig sikerül erről a témáról beszélni. Ami a keretmegállapodásukat illeti, Kathy Ashton teljesen tisztában van a kérdés fontosságával, illetve ennek a vonzataival is. Aláírtuk ezt a keretmegállapodást a tanács bizonyos fenntartásokkal élt, és Kathy Ashton ezeket megvizsgálja, megnézi azt, hogy hogyan lehet a lehető legjobban megvalósítani a bizottsági kötelezettségvállalásokat a keretegyezmény tükrében. Ami Fehér Oroszország kérdését illeti, Igazából nem látom, hogy mozdulnának a dolgok. Választásokra kerül sor, és ez mindig lehetőséget kínál, hogy aztán ez egy kiaknázott lehetőség, vagy sem, az a fehér orosz hatós, hatóságokon múlik, illetve az állampolgárokon. Minskbe utazom egy pár nap múlva, másodízben, és ezúttal nem lesznek elnöki találkozók. A választások előestéjén nem lenne helyes lépés ez egy biztostól. Inkább a civil szervezetekkel fogok találkozni, úgymond a nemzeti platformmal, azzal a platformmal, aki, amely képviselőket küld. Tehát ezekkel a szervezetekkel fogok tárgyalni Fehér Oroszországban. Lukasenko elnök úr tudja, hogy milyen követelményeket támasztottunk annak érdekében, hogy előre mozdíthassuk a kapcsolatokat. A tagállamok a bizottsági javaslatot meg fogják vitatni, és zöld utat kaptunk arra, hogy egy mandátum tervezetet adjunk be, az újra a visszafogadási egyezmények, illetve a vízunkönnyítési megállapodások terén. Azt hiszem, hogy a fehér orosz állampolgárok így közelebb kerülhetnek a tudás mobilitásához, tetszik ez a kifejezés, amelyet Peterle úr használt. A fehér orosz hatóságok azt is látják, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy előreléphessünk, de itt szerződéses kétoldalú kapcsolatokról van szó, amelyek lehetőséget nyitnak arra, hogy értékelést végezzünk, történt -e előrelépés az elmúlt, a legutóbbi választások óta. Nagyon remélem, hogy ezekben a kérdésekben előrelépés történik majd, illetve az elnöki kötelezettségvállalások is valóra válnak. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, az ország előbb vagy utóbb jó pár nehézséggel kell, hogy szembenézzen, és ezek a kérdések lehetőséget nyitnak az együttműködésre. A fehér orosz Európai Uniós kapcsolat a kihagyott lehetőségekről szól eddig, most pedig a Fehér Oroszország térfelén van a labda, és készen állunk arra, hogy valóban megjátsszuk ezt a labdát, és együttműködjünk velük. Bővítés és szomszédsági politika. Nos, igen. 24 országgal foglalkozni bizony nem könnyű, ezt be kell, hogy valljam. De hogy ez jelente problémát, a két kosár szétválasztása jelente problémát, nos, soha. Soha nem jelent gondot. Beszéltem egy-két szóban a meghallgatás során is erről a kérdésről, és Továbbra is ugyanezen a véleményen vagyok. Egyértelmű, intézményes határvonal húzódik a két dolog között, és ezt a beszédemben is hangsúlyoztam, ami az eszközöket, a célkitűzéseket illeti, itt eh, kiegészíti egymást ez a két aspektus. Számunkra nagyon fontos, hogy ezt a lehető legjobban kiaknázzuk. Nem szeretnék az egyik kosárból a másikba áttenni dolgokat egy-egy ország háta mögött. Minden esetre időről időre ez intellektuális kihívást jelent számomra. Ezt bevallom. Egyetértek ebben a kérdésben. Hát nézzük. Emberi jog, együttműködés, stabilitás. Nos, azt hiszem, elhangzott egy kérdés. Az együttműködési összegeket illetően a Líbiának szánt pénzforrásokra vonatkozott ez a kérdés. Azt hiszem, hogy 50 plusz 10 bocsánat, 40 plusz 10 volt ez az összeg, de nem szeretnék hibázni, úgyhogy ha megengedik, akkor ezt majd ezt a választ írásban fogom benyújtani. Közös szomszédok. Nos, erre a kérdésre pillanatilag nincs válaszom. Szeverin úr tette fel ezt a kérdést, aki már elhagyta a termet. Nem ez az első alkalom, hogy fölveti ezt a kérdést. Egy olyan ügyről van szó, amely tekintetében nagyon remélem, hogy némi iránymutatást kapok majd a szomszédsági politika felülvizsgálata során. Mindenképpen följegyzem, hogy az Európai Parlamentet eh, érdekli ez a kérdés, és majd elgondolkozunk ezen kollégáimmal. Tisztában vagyok azzal is, hogy míg a szomszédság intézményes, illetve pénzügyi szempontból elég egyértelmű a határvonal, hogy mely országok vannak benne, és melyek vannak a határon kívül. Ugyanakkor ezek az országok nem vákumban helyezkednek el, saját régióikban vannak, és a régió befolyással van rájuk, hatással van rájuk. Tehát a szomszédokkal természetes módon kölcsönhatásban vannak, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. A kérdés természetesen az, hogy a bizottságnak van-e legjobb lehetősége arra, hogy ezt figyelembe vegye. Nos, a külügyi szolgálattal karoltve Kathy Ashton oda fog figyelni ezzel, erre a kérdésre, és valószínűleg ő lesz ennek a legjobb tudora. Hogy Európában van. Melyik állam áll legközelebb a vízumentességhez? Hát, ha minden jól megy, a tagállamok és a tagállamok megállapodnak, akkor az EU-Ukrajna csúcs asztalán, ugye most Priscsenko külügyminisztert hallották az imént erről beszélni, lesz egy cselekvési terv, amely a vízummentességhez vehezethet. Ugyanakkor a tagállamok világossá tették, hogy a vízum párbeszéd operatív szakaszába is hajlandóak belépni Moldovával, Moldáviával kapcsolatban. Ez is jó jel. Különösen Cecilia Malmström kollégám, biztos társam az, aki egy cselekvési terv kidolgozásán munkálkodik. Nagyon úgy néz ki, hogy ez már egy, egy roadmap, lesz, de azért az, hogy nem egyik lépés után nem következik automatikusan a másik, az egy erősen érvényesülő koncepció marad. Mindenképpen fontos mindez azért, hogy partnereinket konkrét cselekvésekre vegye rá, hogy aztán kikapja a legtöbbet a pénzügyi forrásokból, hadd legyen ez további vita tárgya, hiszen ezzel kapcsolatban most folyik az eszmecsere, és nem akar egyik tagállam vagy, vagy vita, vitázó fél pártját sem fogni ebben a most folyó e, folyamatban. Azonban az európai partneri viszony tekintetében nagy világosan kell látni, hova megy a pénzünk, és egy, az egyfőre jutó arányban Moldávia én éllovas, fehér Oroszországgal összevetve pedig látható a nagy különbség a juttatott források tekintetében. Azt hiszem további konkrét kérdésre nem kell válaszolnom, elnök úr, ugyanakkor konkrét és kiváló javaslatok, kommentárok, gondolatok fültanúja lehettem, és nagyon örülök annak, hogy nem csak kérdéseket kaptam, hanem, hanem ilyen hozzászólásokat is, amelyeket meg lehetek magam is, meg biztos társaim is, és ö, valóban alkalmazni is füljük ezeket a, a politika áttekintésének folyamatában. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kommentár az az volt, amely arról szólt, hogy mennyire nagyra értékeljük az ön munkáját, mennyire elkötelezett a hatáskörében, és hogy mindig rendelkezésünkre áll. Reméljük, hogy mi is hozzájárultunk az ön munkájához. Még egyszer köszönöm az ön jelenlétét, a a profi hozzáértését, és remélem, hogy ez a párbeszéd folya, folytatódik. Most berekeztem az ülés, holnap reggel kilenckor folytatjuk. Mindenkinek kellemes estét kívánok!